very much everybody for starting early this morning. Um, Köszönöm szépen, jó reggelt, mindenkit üdvözlök a ma reggeli ülésünkön. Good morning, thank you very Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy ilyen korán idejöttek. 5 e, órakor olvastam a listát, úgyhogy gondolhatják, hogy én már toppon vagyok. De köszönöm, hogy elkezdhetjük mindezt. Ennyi volt az Az első az európai szemeszterben az egységes piac irányítása. Kezdjük. Egy, nyolc, két részből első rész. Igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, igen. Nem. Elutasítva. Egy, öt, hat, igen, nem tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 166 igen, egy tömbben szavazunk, 166, 174 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 171-es, igen, nem, tartó, tartózkodás elutasítva, igen, nem, tartózkodás elutasítva, ez a 72 volt. Tízes kompromisszum, így két részben. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy rendben volt. Köszönöm. Nagyon szoros. Illetve lezárom a szavazást, de lehet, hogy... There is one, two... Egy LPP szavazattal amúgy is több van már. Okay. okay. It was clearly... Thank you. Thank you. Elfogadtuk. Egy, egyértelműen köszönöm. Mindenki szavazott, egyértelműen elfogadtuk. Lezárom a szavazást, de elfogadtuk elnézést, lehet, hogy egy kicsit túl gyors vagyok, különösen a fordítás miatt, de mondták, hogy azért csinálhatom. Igyekszem. 174-es igen, nem, tartózkodás elfogadva 175 igen, nem, tartózkodás elfogadva 176 igen, tartózkodás. Mi ez? Akkor még egyszer elfogadtuk. 170. Jó, 177. 177-es, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadva. Ötös, két részben. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. Áttérünk a 42-esre, igen, nem, tartózkodás, um, nem fogadtuk el a 34-es szóbeli módosító. Dieter, felolvasod? Ott van a szavazólistán, úgyhogy nem kell felolvasni. Tehát szóbeli módosítóval. Ellene van-e valaki a szóbeli módosításnak? Akkor szavazunk a szóbeli mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Ötös bekezdés nem, 34-es e, igen, nem, tartózkodik elfogadva. Hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, tartózkodás ezt is elfogadtuk. Tehát mindkét részt elfogadtuk. Okay. Page Uh, ah, 44-es um, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 45 igen, nem. Tartózkodás elfogadva. 46 igen, nem. Akkor újra kezdem a 46-ost. Igen. Nem. Ellenőrizzük ezt. A 46-os módosítás. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 47-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 51-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 52, igen, nem, tartózkodás el, elutasítva. 53, igen, nem, Ellenőrizzük. Az 53-asra megnyitom a szavazást. Még lezárom a szavazást, ezt is elutasítottuk. Az 54-es igen, nem. Ugyanaz a többség. E, elutasítva 55 igen, nem ugyanúgy elutasítva 56 igen, nem, elfogadva 178 igen, nem, tartózkodás elfogadva 9-es kompromisszum két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, igen, nem, tartózkodás Elfogadva. 179-es kiegészítésként. A 9-es kompromisszumhoz igen, nem, tartózkodás elfogadva, 180 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 62-es igen, nem, tartózkodás elfogadva, 63 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 64 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 65 igen, nem. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hatvanhat, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Nem, elutasítom, hogy az, el, az elnök 67-es, ez kiesett. 11-es kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 75, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 12-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 70, 80-as, 80-as javít az elnök, igen, nem, tartózkodás elfogadva, 81 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 13-as igen, nem, tartózkodás elfogadva, 89 igen, a 20-as kompromisszum elnézést, 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 89-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 90-es igen, nem, tartózkodás, elfogadtok. 91 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 93 igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 94 igen, nem, ellenőrizzük. Ezt elutasítottuk. Megbukott. 95. Igen. Nem. Tartózkodás. E, elbukik. 14-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. A második része a 14-esnek. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 102-es. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 103 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük. 103-as. Nem is emlékszem, hogy erre szavaztunk volna. Elfogadtuk, köszönöm. 104-es igen, nem. Tartózkodás elutasítva a 105 105 igen, nem, tartózkodás elutasítva 106 igen, nem, tartózkodás elutasítva 107 igen, nem, tartózkodás elfogadva 108 szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás elutasítva. 109 igen, nem, tartózkodás elfogadva, második része 109 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük, Okay. It's carried. Thank you. Elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő, a 15-ös kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 113 igen, nem, tart, elutasítva. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 181-es igen, nem, tartózkodás, elfogadott. 17-es kompromisszum, igen, nem. 17-es, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum, igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 126, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 19-es kompromisszum, igen, nem. Tartózkodás, elfogadva. 130, igen, nem tartózkodás, elutasítva 131 ellenőrizzük. Hol? 130-as, a 130-asra lezárom a szavazást, köszönöm. Elutasítottuk. 131. Igen, nem, tartózkodás. Elfogad. Nem, elutasítottak mondja az elnök, 132, az így kiesik. 135, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 136, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 137, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 137-esnél tartottunk. Még egyszer akarja? A, jó, akkor mellette ki van a 137, ellene ki van? Tartózkodás elutasítva. 138. Igen? Nem? Tartózkodás elfogadva. 139. Igen? Nem? Tartózkodás elfogadva. 140. Um, én szerintem egy tömbben szavazhatnánk, de van valaki, aki ellenezné? Jó, 140. Igen? Nem? Tartózkodás? Elfogadva. 141 igen? Nem. Tartózkodás? Elfogadva. 142 igen? Nem. Tartózkodás? elfogadva 143, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 144, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 145, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 146, igen, nem, tartózkodás, elutasítva 147, igen, nem, tartózkodás, elfogadva 148, igen, nem, tartózkodás elfogadva 149, igen, nem, tartózkodás elfogadva 21-es kompromisszumos javaslat, igen, nem, tartózkodás elfogadva 150-es, igen, nem, ellenőrizzük. elutasítva. Százötvenhárom igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 154 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 159 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 160 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 161 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Bevezető rendelkezés 1 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 162 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 2-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 3-as igen, nem, tartózkodás elfogadva, négyes, igen, nem, tartózkodás elfogadva, ötös, igen, nem, ellenőrizzük ezt. Elutasítottuk. Sajnálom, Pászkál. Hatos. Hatos módosító, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 163 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 9 igen, nem, ellenőrizzük. Ez elutasítva. Tízes igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Tizenegy igen, nem. Tizenegyes igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenkettő igen, nem. Tartózkodás elfogadva. Tizenhárom igen, nem, tartózkodás elfogadva, 14 igen, nem, tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum két részben, első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva, kettes rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 18-as igen, nem, tartózkodás elfogadva, 19 igen, nem, ellenőrizzük ezt. Egyel több epp szavazott. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Hát elutasítottuk. 20-as. Egy technikai korrekcióval igen, nem, tartózkodás elutasítva, 21 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 22 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 23 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm szépen, és akkor most a, a módosított formában szavazzunk az egész jelentésről. név szerinti. Okay. Okay, um, thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy valaki, aki nem szavazott. Lezárom a szavazást. Sorry, at the last minute there was one S&D. Az utolsó percben észrevettük, hogy túl egyel több az SND-ből a szavazatok. Még egyszer, tehát még egyszer szavazzanak. Lehet, hogy most rendben vannak a számok, tehát szavazunk. Most jó, köszönjük. Lezárom a szavazást. 31 igen szavazattal, 3 nem, 4 tartózkodással gratulálok, egyértelmű volt az elfogadási arány, kiváló munka volt, köszönjük. Yeah, um... Most? Elnézést? Thank you. Would, would you, um, would, okay. And, and the rapporteur is just... Gratulálunk az előadónak ezért a kiváló munkáért. Indico. Thank you.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 sajnos megbetegedett az egyik máltai tolmács, reméljük, hogy nem sokára jobban lesz. Uh, Most a következő anyagról szavazunk, tehát egyetlen egy szavazat van, és teljesen nyilvánvaló lesz, és itt nem tudunk módosítani azon, amit elfogadtunk, tehát igazából megnyitjuk a trilógust, és pedig az alapján, amiben megegyeztünk. És ez valószínűleg vissza fog érni hozzánk a trilóg után. Igazából csak azt szeretném megerősíteni, amit éppen mondtál. A frakciónk egyik tagja azt mondta, hogy figyelembe kell vennünk ezt. A mandátumot megkaptuk a trilógusra az első olvasathoz. Sorry, it's a... Yeah. Elnézést? Igen, nem, tartózkodás. Tehát akkor most megnyitom, hogy a szavazás, hogy megnyissuk-e a trilógust. Tehát a mandátum a trilógushoz. Akkor most megnyitom. Four more people to vote. Tehát akkor túl négyen túl sokan vannak. One more person to vote. Close the vote. And um, the mandate is granted. Akkor 35 3 ellenében, tehát gratulálunk a jelentéstevőnek. Now we are moving on to... Most akkor áttérünk a De Jong jelentésre. Ez pedig a be nem jelentett munka megakadályozására létrehozott európai platform. Tehát akkor most köszönöm szépen. Az egyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Elnézést. Two more people to vote. Még mindig ketten túl sokan vannak. No, it's fine. Oké, okay, rendben van, rendben van. De ketten még mindig túl sokan vannak. Tehát kettő szavazat erejével elfogadtuk a 62-es módosító, tehát egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, akkor ellenőrizzük ezt is. three people who have... Tehát még mind hárman, de hárman nem tették be. Akkor most lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Tehát a szóbelit is elfogadtuk. Ez a 12-es módosító. Tehát itt, hogy uniós szinte mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 63-as mellett ellene tartózkodás ezt nem fogadtuk el. 13-at visszahozták 6-os mellett ellene. Elnézést? A 63-as. 63-as. 66-os, bocsánat. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett, 65-ös nem aktuális, 67-es. Elnézést. Hát. was adopted. 66-ost elfogadtuk. 66-ost elfogadtuk. Tehát a 65-ös. 65-ösről nem szavazunk, nem, nem aktuális. 67-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-esről nem szavazunk, 72-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ö, nem, elfogadtuk. 73-as mellett ellene. Tehát a 73-asról nem szavazunk, 75-ös. 75-ös. Mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os. Mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 77-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett, nem, nem, a 14-es nem. 78-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es. Ellenőrizzük a 78-ast. Was adopted. Elfogadtuk. Um, but worth checking this, so thank you for... Köszönöm, köszönöm, hogy megkértek, hogy ellenőriztessem. 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellene. Elutas, ellenőrizzük. Elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellene, ez. Nem szavazunk róla 85-ös mellett. Ellene. Tartózkodás. Carried. Elfogadtuk. 86-os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 88-as. Mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 89-es mellett, ellene. Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. Elutasítva. 90-es szóbeli módosítóval. Az egész módosítóról szavazunk a szóbelivel együtt mellette, ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 90-es a szóbeli módosítóval együtt. Elutasítva. 91-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 92 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 93-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 94 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 95-ös mellett ellene. 94-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Köszönöm. 95-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 96-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 97-es mellett ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük ellenőrizzük 97-est go. Falls. Elutasítva. 98-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 18-as, 10, illetve a 99-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 100-as mellett Again. ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 19-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 102-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellett ellene, ellenőrizzük a 20-ast. Szerintem elfogadtuk. Köszönöm, elfogadtuk. 103-as mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 104-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 21-et visszahúztak 105-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva 22-es mellett ellene, ellenőrizzük, tehát a 22-est ellenőrizzük. 22-es. Elfogadtuk. 106-os. 106-os nem aktuális. 107-es. Mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 108, 109-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 110-es mellett ellene tartózkodás. Ez a 110-es most, a 110-es most. 1-1-0. 1-1-0. A 109-es elutasítottuk. De. Okay, we did 108 was... Hát a 108-as 108-asról nem szavaztunk, mert a 107-es nem fogadtuk el. Visszatérünk a 109-esre, tehát az 109-es grafini mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 110-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 111-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 112-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 113-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 116-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nem, nem volt világos. 116-os. 116-os. Köszönöm. Elfogadtuk egy szavazat erejével. Köszönöm. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva 2-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk 3-as mellett, ellene, ellenőrizzük, Carried. Um, Elfogadtuk 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 27-es mellett. Ellene. Tartózkodás. Úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. Okay, thank you. Karen. There you go. Compromise one. Az egyes kompromisszum mellett, Stain, Stay. Mellette, igen, bocsánat. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as szóbeli módosítóval, Grappini féle módosító, az egészről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellene ezt ellenőriznünk kell. Elutasítottuk. Köszönöm. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, tartózkodás, 40-es mellett, ellene, Azt ellenőrizzük, szerintem a 40-est ellenőrizzük. Elfogadtuk. 41-es. A 41-esről nem szavazunk. Az 5-ösről sem. A 42-esről viszont szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadtuk, hatos. Mellett ellene tartózkodás el, elutasítva. 45-ös. Mellett ellene ellenőrizzük. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellene ellenőrizzük. elfogadtuk. 49-es mellett, el, első rész mellett, ellene, tartós elfogadtuk második rész mellett, ellene, ellenőrizzük. Tehát elutasítva. Köszönöm szépen a hetes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 53-as mellett, ellene, elutasítva, tartózkodás elutasítva, 8-as módosító mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk 55-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellett ellene tartózkodás elutasítva 57-es szóbelivel mellett ellene tartózkodás elutasítva 9-es. És az 58-as mellett, mell ellene, tartózkodás elutasítva, elnézést elfogadtuk, 59-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Tehát itt a 60 és a 10-es ugyanaz, tehát akkor ezekről együtt szavazunk mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell, ezt a szavazni valót. Ez a tízesről és a hatvanasról együtt szavazunk, tehát megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettő szó, kettő szavazattal, 11-es módosító mellett, ellene, ellenőrizzük. 11-es. A 11-es módosító. Zárjuk. Elutasítva. 61-es, 61-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most a végső szavazás következik az egész dokumentumról. Okay, close the vote. Thank you very much. Köszönöm szépen. 23-14 ellenében elfogadtuk. Tartózkodás nem volt. Nagyon szépen köszönöm az előadónak. Thank you. És az utolsó dokumentum először is köszönöm minden előadónak és árnyék előadónak ezt a munkát, gratulálok Önöknek, és talán a következő szavazásra egy kicsit hamarabb kellene megkapnunk ezt a szavazási listát, hiszen most a Kallász jelentésre térünk rá, itt Kallász úr még néhány pontot tárgyalni meg szeretne tárgyalni, de ezt a plenárisra hagyjuk, vagyis most a szokásos módon lefolytatjuk a szavazást, később még lehetőségünk nyílni megbeszélni néhány felmerülő kérdést. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönjük az EPP-nek ezt a javaslatot. Nagy örömömre szolgálna számomra is, hogyha ezt a szavazólistát korábban megkaphatnánk. Azonban szeretném elmondani, hogyha eszmecserét szeretnénk folytatni, és mondjuk ez előző este történik, ez a fejlemény, akkor öm, szerintem teljesen érthető az, hogy az előadók ezeket a véleményeket, szakbizottsági véleményeket is figyelembe kívánják venni, hiszen különben nincs értelme az egész vitának a bizottságban. Ezért volt a délután négy órás határidő, és azt látom, hogy mindenki nagyon keményen dolgozik, ezért az lenne a kérésem, ha ez lehetséges, akkor akkor talán az, a szavazást megelőző ülésre kellene benyújtani mindenkinek a módosító véleményeket. De néha erre nincs lehetőség, ezt tudom, de szeretném mégis elmondani, hogy nagyon köszönöm az összes tanácsadónknak és asszisztensüknek, akik rendkívüli módon keményen dolgoztak ezeken a módosítókon, és a korábbi szakbizottságokban azt láttam, hogy ez soha nem volt ennyire sima munka, úgyhogy köszönöm szépen minden tanácsadónak és asszisztensnek, köszönöm. De továbbra is fennáll az, amit korábban mondtunk, ha lehetséges, akkor inkább nem reggel ötkor szeretném megnézni ezt a szavazólista tervezetet. De sikerült, sikerrel jártunk. Köszönöm szépen. Akkor most már a versenyképességi jelentés következik. Megint csak felosztjuk ezt két részre. Az elsőt, az első kompromisszum nál első rész mellette ellene tám, ö, tartózkodás elfogadtuk, ö, másodikat is elfogadtuk, hetes támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Kilencest, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Megnézzük. Lezárom. Igen, el, elutasítottuk, köszönöm. Hármas, támogatja. Ellenzi. Tartózkodik, elfogadtuk. Huszas, támogatja, ellenzi, tartózkodik, el, elutasítottuk. 21, támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes következik, támogatja ki ellenzi tartózkodások, elfogadtuk. A 25-ös az egy kiegészítés, ki támogatja, ki ellenzi. Ezt megvizsgáljuk. Elfogadtuk. Ez a, ez a 25-ös módosító volt. 30-as. Ez egy normál módosítás mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es támogat, ki támogatja, ki ellenzi. Ezt megnézzük még egyszer, azt hiszem ez fontos. 31-eset nézzük meg. Megnyithatjuk? 31-eset? 31-es, fel kell a szemüvegemet, meg az elnök azt mondja, 31-es ki a mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 33, 34, nincsen, 35-ös mellette, ellene, tartózkodik, ellen, elutasítottuk, 36 mellett ellene tartózkodik, elutasítottuk az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mm, ellenőrizni szeretné a 43-asat? elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Leellenőrizzük. Elnézést. Ezt el. Ez egyértelműen elfogadtuk elnézést. Hatos módosító, hatos kompromisszum, felosztjuk kettőbe, támogatja, kiellenzi, kitartózkodik, elfogadtuk, második része mellette, ellene, tartózkodik, elfogadó. 52-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk, mellette, 56-es elfogadtuk, kompromisszum, 7-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56-os, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-as, mellette ellene tartózkodik, el, elutasítottuk, 60-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, elnézést, hogy az elnök asszony, elnézést, 60-as, mellette, ellene, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. Elnézést, ez megint csak az én hibám, rosszul láttam. Elfogadtuk. 59-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 61-es támogat, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 64-es ki van mellette, nem, elutasítottuk. A 62-eset elutasítottuk, a 63 asnál szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60, 65-ös um, támogatja ellenzik tartózkodik, elfogadtuk. 66-os okafogyottá vált, 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az egész véleményről szavazunk most. Lezárom a szavazást. 34 szavazattal elfogadtuk, egy tartózkodással gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen. Most fél óra szünetet rendelek el, mielőtt újra kezdjük a munkát. Köszönöm szépen. Sorry that I went too fast on the end. I'm sorry. Thank you very much, um, everybody. For... Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy visszajött. Üdvözlök mindenkit a szakbizottságban. Mostantól kezdve 12 óra 30-ig egy meghallgatásunk lesz vámügyi szankciós kérdésekben, és az a kérdés, hogy miért kell jogi keret vámügyi szankciókra Európában. Szeretnék mindenkit üdvözölni, a szakértőket is, akik ma felszólalnak. A bizottság képviselőjét is köszöntöm, és remélem, hogy az egyéb szakbizottsági tagok is, akik véleményeket írnak, szintén bekapcsolódnak a munkába. Procedurális szempontból jó lenne, hogyha a tagok székeit nem az asszisztensek foglalnák el, hanem maguk a tagok, mert különben nem tudom, hogy ki kicsoda, de természetesen a tanácsadói funkció nagyon fontos az asszisztensek esetében, ezt figyelembe is vesszük. Nos, ez a meghallgatás a jogsértések és a szankciók keretében zajlik a vámügy területén igen, jó lenne, hogyha tudnám, hogy a, ki a tag, és ki nem. Ott még van hátul néhány maradék hely, mert a látogatók esetleg még ide előre is jöhetnek. Ezt a meghallgatást a jogi jelentés kontextusában fogjuk megtartani, tehát a vámügyi szankciók és jogsértések területén Aja Kallas lesz az előadója ennek. Nagyon fontos, hogy az érintett felekkel megbeszéljük a különböző szankciós rendszereket az egyes tagállamokban, illetve azt a kérdést, hogy milyen kihatással van a jog, az európai jogi keret hiánya a belső piac működésére, illetve a gazdasági üzemeltetők szempontjából, a gazdasági szereplők szempontjából ennek milyen kihatása van. Két részből áll a munkánk, az egyik az egyes tagállami rendszerek ismertetése lesz, a második részben pedig a, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen kihatása van annak, hogy nincsen európai szintű szabályozása ezen a területen. A, még néhány bevezető megjegyzésre kerül sor először is az előadó részéről. Néhány apró módosítás is történt a hét során a programban, ezeket később megismertetem. ismertetem. Ismertetem, adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a koordinátoroknak is, hogy megszervezték ezt a, ebben a témakörben ezt az ülést. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a szakértőkkel is konzultáljunk. Köszönöm a szakértőknek is az együttműködés és azt, hogy ma eljöttek. A vámügyi Unió, az Európai Unió nagyon nagy vívmánya, és az egyik támasza és talpköve a belső piacnak is. A szabadkereskedelem és a szabadon működő belső piac véleményünk szerint nagyon fontos a gazdasági szereplők és a KKV-k szempontjából, illetve az Európai Uniós szabályok egységes alkalmazása nagyon fontos az egyes tagállami vámügyi hatóságoknál. Ez alapvető fontosságú kérdés. Szükség van arra, hogy ösztönözzük és leegyszerűsítsük az áruforgalmat Európán belül és Európán kívül. Ehhez nagyon fontos a jogbiztonság az üzleti vállalkozások számára, de azt is garantálnunk kell, hogy az Európai Unió a pénzügyi érdekeit is védi. Az egyik elem, ami egyértelműen hiányzik a vámunióból, a teljes elektronikus vám igazgatási rendszer mellett az a szankciós keret, tehát ez hiányzik. Bármilyen jogsértés kapcsán, illetve a szabályok megsértése kapcsán az egyes tagállami szankciók és büntető rendszerek nagyon különbözőek, ezért nem teremtődik meg az azonos szabályok szerinti eljárás a vállalkozások számára. Ez azt jelenti, hogyha például egy repülőtéren valamilyen jogsértés történik, ott azban a tagállamban nem szankcionálják ezt a kihágást, vagy nagyon enyhén szankcionálják, máshol pedig súlyosan. Ez a viszonyrendszer nem garantálja a megfelelő védelmet sem a vámügy területén az egyes gazdasági szereplők számára. Azonban fontos az is, hogy megértsük, hogy milyen különbségek léteznek az egyes tagállamokban. Ezek a különbségek nagyon különböző jogrendszerekből eredeztethetőek, kulturális különbségekből, és ezeket nem lehet megváltoztatni egyik napról a másikra. Nem az a cél, hogy a szankciós rendszert maximális szinten harmonizáljuk, és egy rendkívül szigorú, büntető jellegű rendszert hozzunk létre, hanem nagyon fontos az elrettentő hatás, de a megelőzés is a végső célunk az, hogy egyre kisebb legyen a jogsértések száma. Ezek a jogsértések gyakran hibák, hibákból eredezhetőek. Most elment a fény, kikapcsolódott a villany. Elnök, azt hisz, most már visszajött a villany, köszönöm szépen, talán folytassuk tovább. Nagyon fontos tehát az egység, egy szankciós rendszer, de azt is meg kell értenünk, hogy a vállalkozások mindennapjai hogyan néznek ki, akik a vámügyi hatóságokkal mindennapi kapcsolatban állnak. Ezért örülök annak, hogy ez a meghallgatás két részben zajlik. Az első rész az egyes tagállami jogszabályok közötti különbségre fókuszál, és esetleg itt megbeszélhetjük, hogy ezeket a különbségeket hogyan lehet közelíteni egymáshoz. A második részben pedig az Európai Uniós keretrendszer esetleges hozzáadott értékével foglalkozna a belső piac és a gazdasági szereplők szempontjából a vámügyi szankciók tekintetében. Nagy örömmel állok ez elé az eszmecsére elébe a tagokkal és a szakértőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nos, az első ülésszakban, köszönöm szépen, az első ülésszakban a, különbség, a különböző szankciós rendszerekkel foglalkozunk az egyes tagállamokban. Itt két szakértő áll előttünk. Maurizio Grambadella. Vállalkozási jogi szakértő. Ki kér először is szót? Maurizio ön, ön kér szólt. És Kabada lesz a második. Jó reggelt kívánok! és utána pedig még kérdésekre is sor kerül, hogy az elnök asszony. Maurice Gambardellának hívnak, olasz vagyok, és Belgiumban is tanúsítani rendelkező ügyvéd, és a vám terület a szakterületem. Konkrét tapasztalataim vannak az egyes vámügyi vitás esetek rendezésében különböző Európai Uniós tagállamokban. Természetesen az általános megközelítésben ugye arról van szó, hogy saját nevemben beszélek, semmilyen vállalkozást nem képviselek, semmilyen szervezetet nem képviselek a mai prezentációmban. Azt hiszem, hogy talán egy nagyon világos kiindulópontot kell választanunk és azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyet is fog érteni. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy a szankciós rendszerek manapság az Európai Unión belül nem harmonizáltak a vámügy területén. Minden egyes tagállam rendkívül különböző rendszerekkel operál, büntetőjogi és pénzügyi adminisztratív szankciókkal operáló rendszerekről van szó, és óriási különbségeket, különböző viszonyokat eredményez ez a különböző vállalkozások számára. Olyan vállalkozások számára, amelyek ezekkel a különböző környezetekkel kell, hogy szembenézzenek a munkájuk során. Vagyis világos az, hogy ez nincs összhangban azzal, amit elképzelnénk a vámügy, vámügyben, a víziónkkal ez nincs összhangban, és az lenne a cél, hogy erre adjunk egy erőteljes választ erre a problémára Európa részéről, hogy legyen egy harmonizált szankciós rendszer az Európai Unión belül. Röviden szeretném megválaszolni azt a kérdést, hogy miért van szükség egy ilyen vámügyi harmonizációra. Az előttem szólók már megemlítették azt, hogy ez természetesen egy olyan téma, ami a belső piachoz szorosan kapcsolódik. Ez igaz is, természetesen ugyanezt az ilyen szabályok szerinti viszonyokat a vámügyi hatóságok esetében meg kell teremteni, de szeretném elmondani, hogy van egy még fontosabb téma nemzetközi szinten. Az Európai Unió a WTO tagja, hogy mindenki tudja és elkötelezte magát az Európai Unió is tagként arra, hogy betartson bizonyos szabályokat. Az egyik a tízes cikk szabálya, a 94-es, illetve a 47-es GATT része ez. A 3A bekezdésben arról van szó, hogy egységesen kell alkalmazni minden félnek a, szabá, a saját szabályait, a vámügyi területen, és nem régiben, néhány évvel ezelőtt a vám uniós rendszernek nagyon komoly kihívója bukkant föl az Egyesült Államok személyében, hogy úgy mondjam, ugyanis ők azt kifogásolták, hogy nem egységes ez a vámunió az, az Európai Unióban, különösen néhány besorolási, értékelési kérdésben nincs egység, illetve a szankciók területén sincs egység. Az USA csapata egyszerűen konkrét bírósági határozatokat, illetve szabályokat tett listába össze, ahol ők úgy gondolták, hogy e, ugye ezek különböző ítéletek voltak, különböző állásfoglalások, de itt mindenhol ugyanarról a, a forgatókönyvről volt szó. Itt az USA-ban a bizonyítékok gyakran hiányoztak, és az Európai Unió tímje nagyon ügyes volt, vagyis ez tulajdonképpen egy pozitív történet volt végső soron, de nem tagadható az a tény, hogy valóban napi szinten vannak diszkrepanciák, és a különböző vámügyi hatóságok nagyon különbözően járnak el ugyanabban a kérdésben. A különböző szankciókat tartalmazó rendszerek kapcsán elmondható a 28 tagállamban, hogy egyértelmű az, hogy itt nem csak csupán formalitásokról van szó, és nem csak arról van szó, hogy mi adminisztratív és mi büntetőjogi kérdés az egyes tagállamokban, hanem a különböző akciók és reakciók, a különböző fellépések is nagyon-nagyon különbözőek a tekintetben, hogy hogyan reagálnak konkrétan az adott hatóságok, adminisztratív vagy büntetőjogi hatóságok egy bizonyos jogsértésre. Itt is óriási különbségek vannak. Néhány rövid megjegyzésem lenne néhány témában, amelyet jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem igazán tárgyalnak az illetékesek, és az irányelv tervezetben sem szerepelnek ezek a kérdések megfelelő módon. Ugye önök is tudják, hogy vannak világos iránymutatások a bíróság részéről a tekintetben, hogy a vámügy és a szankciók hogyan működjenek, ugye ezek nem harmonizált szankciók, itt három kritériumnak kell megfelelni, az arányosságnak, a hatékonyságnak és az elrettentő erőnek is meg kell lenni. Ez az a három kritérium, tehát aminek meg kell felelni. És a hatásvizsgálatból is tudják, a bizottság kiváló hatásvizsgálatából is kiderül ez, hogy számos tagállam Ban például bíróságon kívüli úton is, békéltető úton is lehetséges ezeknek a kérdéseknek a rendezése. A 28-ból 15 tagállam van, amely ezt lehetővé teszi az információ alapján. De ugye senki nem beszél erről a témáról, mert ez egy elég kényes kérdés, de a kérdés az, hogy ez összhangban van-e az arányosság, a hatékonyság és az elrettentő erő követelményeivel. Ugye tételezzük fel azt, hogy egy adott tagállam nagyon szigorú büntető rendszerrel, szankciós rendszerrel operál, de egyúttal van egy ilyen bíróságon kívüli, mint egy kiskapu lehetőség is egy bizonyos kihágás esetében a vám ügy területén. Nos, akkor ez valóban összhangban van a vámunió alapelveivel? Az alapvető követelményekkel, az arányossággal például? Az Európai Bíróság ezt egyértelműen rögzítette, és ez most már szerepel az új vámkódexben is, mint alapvető követelmény. Tehát számos kérdés van, amelyet figyelembe kell vennünk a vámügyi szankciók szempontjából. Nagyra értékelem azt, hogy komoly vita van a tagállamok között ezzel kapcsolatban. A kérdés az az, hogy ez a jogszabályozási terület, ennek mi legyen a jövője, Európai Unió szinte felvegyük-e vagy sem, de véleményem szerint nagyon nagy a szükség arra, hogy a nemzetközi elköteleződéseinknek megfeleljünk a WTO-ban, és a belső piacot érdemben hatékonyá kell tenni, és a belső piacon valóban be kell tartani a szankciókat, és nagyon fontos a harmonizált szankciós rendszer. A második dolog a nébiszín idem kérdése. Egyértelműen a vámügyi szankciók területén ezzel is van egy probléma ez is megjelenik az irányelv tervezetben. Mivel a nagyon sok vámügyi hatóság, ahogy önök is tudják, bizonyos körülmények fennállása esetén párhuzamos eljárásokat indít. Vámügyi hatóság foglalkozik ezzel egyrészt, másrészt pedig egy büntetőjogi ügyész is, büntetőjogi kihágásokkal foglalkozó ügyész is foglalkozik ezzel. Most az, ez megint csak felmúl a kérdés, hogy ezt az arányosság elvével, a hatékonyság elvével és az elrettentés elvével hogyan lehet összeegyeztetni. Óriási kérdőjel van e tekintetben. És elmondhatom tapasztalatomból, hogy gyakran találkoztam olyan esetekkel, ahol a vámhatóságok és az egyes tagállami illetékes hatóságok nagyon komplex folyamatot indítanak el, és óriási nagy harcban vannak ezek, ezen kihágások ellen együttes erővel, de szerintem ez az Európai Uniós törvényekkel összeegyeztethetetlen volt sok esetben, és most, és még volt egy, van egy további pontom is, amelyet mindenki figyelmébe ajánlok, mi szerint a vámügyi szankciók már az európai emberjogi kérdésbe is tartoznak, az európai emberjogi egyezmény hatájába is beletartoznak, hiszen ez a hatály nem csak büntetőjogi, hanem adminisztratív szankciókat is tartalmaz és lefed. A nébis in idem alapelv szempontjából ez fontos, tehát ugyanazt a kihágást két különböző hatóság is vizsgálja ebben az esetben, és itt az Európai Emberjogi Bíróság joggyakorlata ellenében hat ez. Nagyra értékelem azt, hogy ezt a pontot részleteiben az irányelv tervezet is tárgyalja, azonban még mindig vannak szürke zónák, amelyeket meg kell vizsgálni, hiszen manapság a vámhatóságoknak számos tagállamban nincs lehetősége, vagy nincs ilyenfajta kötelezettsége hogy szigorúan vámügyi jogsértésekkel foglalkozzon, hanem nagyon sokszor egyéb területekkel is foglalkozik, például informatikai kihágásokkal, katonai árok importja, exportjával, tranzitjával kapcsolatos kihágásokkal, a kettős felhasználású áruk kérdésével és ezek nem tartoznak szigorúan a vámegyi kihágások területére, amelyekkel ez az irányelv is foglalkozik, hanem de elmondható, hogy számos tagállamban ezekkel is foglalkoznak a vámügyések. És egy utolsó megjegyzésem is lenne, egy rendkívül aggasztó körülmény, amelyet szintén figyelembe kell vennünk. Arról van szó, hogy a vámügyi bíróságok az egyes tagállamokban mennyire függetlenek, mennyire függetlenek az adminisztratív hatóságoktól. Van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, és tudom azt, hogy most van egy függőben lévő ügy az egyik tagállami bíróság előtt, és itt egy, egy adóhatósági referenciára volt szükség, ezt följebbítik egy felebbíteli hatóságra annak megvizsgálása céljából, hogy megvizsgálják azt, hogy az általános függetlenségi el, elvel összhangban van-e ez a folyamat, és itt megint csak az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatával kell ezt összhangba hozni. Hiszen ha a vámügyi szankciós rendszert lefedi az emberi jogi egyezmény, beletartozik az egyezmény hatájába, akkor ennek a legfelsőbb bíróságnak a feladata az, hogy eldöntse az, hogy az egész rendszer megfelele a függetlenség elvének. Itt az Európai Emberi Jogi Egyezmény a releváns, mint említettem, de de a nemzetközi egyezmény is releváns, ugye az Európai Unió tagja ennek a WTO-nak, és itt megint csak a GATT 10-es cikkére utalnék, a 3B-re idézem. Az ilyenfajta bíróság, ugye itt a felebviteli, vámügyi jogsértési felebviteli bíróságról van szó, tehát az ilyen folyamatnak függetlennek kell lennie attól az ügynökségtől, amelyelnek a feladata az adminisztratív gyakorlati alkalmazás, és az ilyenfajta ügynökségekről függetlenül kell jelni. Tehát Tessi. Tehát amit hangsúlyozni szeretnék, az annak a szükségessége, hogy ameddig csak lehet, harmonizáljuk a vámügyi szankciórendszert az Európai Unión belül. Ez szerintem nem egy túlzott kérés, vagy szükségtelen, de szerintem ennek igenis lenne kihatása az egységes belső piacnak, amely létezik. Tehát szerintem szükséges nemzetközi elkötelezettségeink tekintetében is. Hogyha szeretnénk megakadályozni, hogy a jövőben itt jogvitára kerüljön sor, akkor szerintem a lehető leggyorsabban alkalmazni kell. Köszönöm szépen. Most eh, itt van a lehetősége a képviselőknek, hogy kérdezzenek, megjegyzéseket tegyenek, majd a végén. Tehát a második felszólónak a Price Waterhouse túl van. Köszönöm. és nekem is van egy-két diám arról, amit leírtam magamnak. Lüktörsfeltnek hívnak, és én foglalkozom a vámügyekkel 30 év óta. Tehát az biztos, hogy ez is egy olyan munka, amit az ember úgy tanul meg, hogy teszi. Itt igazából nem a bizottság által bemutatott irányerről szólnék, amely a tagállamokban hatályos. Én arról szeretnék beszélni, hogyha egy jogi keretet szeretnénk elérni, akkor milyen módon tudjuk ezt elérni, és meddig mehetünk el. Igazából ez egy nagyon bonyolult téma nem annyira egyszerű, mint ahogy ez kinéz, és ezt említette az előttem felszólaló is. Az Európai Unió tagállamainak megvan mindegyiknek az alkotmánya, és természetesen a jogszabályoknál, új jogszabályoknál mindig meg kell vizsgálni, hogy mennyiben felelnek meg egy tagállam alkotmányának, illetve a jogszabályai. custom um, sanctions... A vám szakciók a kultúra, a történelem hozadékai, tehát az országokban eléggé eltérő lehet a vámrendszer és a vámszankciók rendszere is. Tehát, hogyha megnézzük a leltárt, akkor a különféle tagállamokban nagyon sok különbséget találunk. És most ezek közül említenék néhányat. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy különbséget teszünk bűncselekmény jellegű vám kihágás, vagy nem bűncselekmény jellegű vám kihágások tekintetében, hanem a tagállamok nagyon erősen pénzügyi büntetésekre koncentrálnak, vagy elképzelhető börtönbüntetés is. Nézzük meg, hogy megpróbálom elérni azt, hogy a cégek jogkövető magatartást tanúsítsanak, ahelyett, hogy büntessem őket? Nagyon érdekes ez a kérdésfeltetés, és a különféle tagállamokban máshogy csapódik le. A szankciók szintje is nagyon különböző a tagállamokban, ennek az alapja pedig az, hogy a tagállamok megnézik azt, hogy mondjuk visszaeső -e egy vállalat, vagy először követel valamilyen vámcsalást. Sok tagállamban ezeket figyelembe veszik, más tagállamokban abszolút nem veszik figyelembe. Most nézzük meg a felelősek szerepét. Tehát most számos esetben itt egy konkrét személyről van szó, aki személy szerint elkövette ezt a jogsértést, vagy pedig több személyre koncentrálunk, akik elkövették ezt. És itt jogi személyekről is van szó. Bizonyos tagállamokban jogi személyek nem követhetnek el szándékos vám bűncselekményt, ez pedig összefügg azzal, hogy csak is egy konkrét személy lehet büntetőjogilag felelősségre van, aki elkövette az adott szabálysértést. Nagyon fontos az is, hogy a szándékot megvizsgáljuk. Tehát, hogy tudta-e valaki, hogy mit csinált, szándékosan követte el a jogsértést? Néhány tagállam itt szabad kezet ad az ügyészségnek, hogy eldöntse, hogy szándékosan vagy nem szándékosan követte el valaki a kihágást. Ezen kívül egytől 30 évig terjedő börtönbüntetés is elképzelhető. Az biztos, hogy az Európai Unióban egyáltalán nem egységes a vám területén elkövetett jogsértések szankcionálásának az ügye. A nemzeti keretek között, amit látok, nagy különbség van, hogy ki végzi egy jogsértés felderítését, az ügyészség vagy a vámhatóság. Különféle nemzeti rendszerek vannak, és ezekbe az Európai Unió nem avatkozott bele. Hogyha ezt megvizsgáljuk, igen, a vám szankciók jogi kerete nagyon sokrétű lehet. A kérdés itt az, hogy mennyire szeretnénk elmenni. Véleményem szerint egy vámügyi szankciórendszer előfeltétel az, hogy legyen egy harmonizált vámrendszer az Európai Unióban a vám rendszert az Európai Unióban teljesen harmonizáltnak tekintik, de most erről azért lenne egy megjegyzésem. Úgy gondolom, hogy bizonyos dolgokat itt eltúlozunk. Tanulmányok készültek a múltban is a Vámunióról, számos cég végzett ilyet, nem csak a mi cégünk, és ezek nyilvánosan hozzáférhetők, mert hát bárki elolvashatja. Ezeknek a tanulmányoknak az volt az eredménye, hogy míg a vámügy ténylegesen egységes az Európai Unióban, tehát egységes a keret. Azonban eh, itt, eh, ahogy eh, a tagállamok a vám ügyet felfogják, teljesen különböző lehet. Olyan országokról is szó van, amelyek néha mondjuk szúrópróba, szerű, szerűen egyszer ellenőriznek, évente vannak olyan országok, ahol állandóan rendszeresen ellenőriznek, tehát teljesen eltér a tagállamok gyakorlata a vámügy tekintetében. És a büntető szankciók is nagyon különbözőek. Hogyha kiderül valamilyen jogsértés, akkor például egy vállalatot gyakrabban vizsgálnak meg. Tehát általában az a rendszer, hogy, hogy bizonyos cégeket rendszeresen ellenőriznek. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos országokban ez rendszeres, vannak olyan országok, ahol a vámhatóság nem igazán ellenőrzi a vállalatokat. Tehát, eh, hogyha egy jogi keretet szeretnénk létrehozni a vám területén elkövetett jogsértések esetére, akkor sokkal inkább egységesíteni kellene a vámrendszer tényleges végrehajtását, egységesíteni kellene a vizsgálatokat, a felügyeleteket, csak is akkor lenne értelme, hogyha létrehozunk egy közös szankciókeretet. Miért is mondom ezt? Nem azért mondom, hogy legyen egy egységesített vám szankció keret, azonban megvizsgálhatjuk, hogy a gyakorlatban hogyan szólnak bele az állami hatóságok az ellátási láncba. Föl lehetne mondjuk kategóriákat építeni, különféle jogsértési kategóriákat, harmonizálni lehetne a fogalommeghatározásokat. A kérdés az, hogy meddig tudunk és meddig akarunk elmenni. Néhány alapelvet azonban felírtam már, hogy én mit tennék, hogyha ez az én felelősségem lenne. Ezen kívül nagyon fontos az Európai Unión belül a jogalap. A jogalapot mindenképpen figyelembe kell venni. Meg kell nézni, hogy az Európai Unió tagállamaiban hol lép fel a hatóság de szerintem egy alapvető kiinduló pont az emberek alapjoga és a tagállamok alkotmányai. Ebben a tekintetben pedig úgy gondolom, hogy néhány dolgot mindenképpen figyelembe kell venni, amikor jogi keretet szeretnénk létrehozni. Tehát például úgy gondolom, hogy vannak olyan tagállamok, ahol egy cselekedetet mindenképpen megbüntetnek, attól függetlenül, hogy szándékos volt-e vagy nem. Itt természetesen szerepet játszik az ártatlanság vélelme. Vannak olyan tagállamok, amelyek a ártatlanság vélelméből indulnak ki, hogyha van egy jogsértés, akkor abból indulnak ki, hogy az a személy, aki elkövette, nem tudta, hogy jogsértés követel. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem ebből indulnak és felelőssé teszik azt, aki elkövette a jogsértést. 28 tagállamban 28 rendszer van, és a szankciók mértéke is nagyon különböző, hiszen a 28 tagállamban 28 féle jövedelmi rendszer van, nagyon nagy különbségek vannak. Tehát mondjuk, ha egy vállalat mondjuk 6 millió eurós büntetés fizet, akkor ez van olyan ország, valahol sok, van, ahol nem sok. Tehát van olyan tagállam, ahol ez a 6 millió egy vagyonnak számít, van olyan, ahol nem. Tehát valahol meg kellene nézni a kár százalékos arányát, mondjuk egy százalék. Az érték egy százaléka legyen a szankció, a büntetés. És a büntetések hatása is nagyon-nagyon különböző lehet. Itt finom hangolásra van szükség. Egy utolsó megjegyzésem, itt a felelősök meghatározása, tehát igazából itt bizonyos személyekről van szó, hiszen személyek követik el konkrétan a jogsértést, és itt a felelős személy definíciója is nagyon más lett a különféle tagállamokban. Tehát most végezetül pedig azt mondom, hogy egy Európai Uniós keret korlátozódjon közös kiindulópontokra, ott, ahol szükséges, és ne legyen egy ös-európai rendszer, hiszen ezen a téren nagyon nagy különbségek van. Említettem már, hogy a ellenőrzési felügyeleti rendszer nagyon különböző a tagállamokban. Azt mondanám, hogy alap értékekre, alapelvekre, fogalommeghatározásokra kellene építeni a kereket, keretet, és meg kell nézni a különféle tagállamok bűnügyi rendszerére, és most köszönöm figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen, Ez nagyon sokat segített. Segítettek mindketten, nem tudom, hogy nem lehetne azt valamilyen módon elérni, hogy az itt nem lévő tagoknak is <clears throat> valahogy ezt eh, eljuttassuk. Kezdjük a kérdéseket Kállász asszonynal, és nem tudom, hogy más kíván-e hozzá szólni. Letán asszony, rendben. Köszönöm szépen, köszönöm az előadásokat. A kérdésem a jelenlegi jogi szankciókra vonatkozó keretekkel foglalkozik, hogy ezek vajon az arányosság elvét figyelembe veszi a szankciórendszer végrehajtásánál a különböző tagállamokban. Azért kérdezem, mert nincsen közös alap, nem lehet összehasonlítani őket. A bizottság javaslata véleménye szerint megfelelő alape, tehát össze lehet-e ezzel majd hasonlítani a rendszereket? Másik kérdésem, van-e olyan elképzelés, hogy azok a tagállamok, amelyek nincsenek benne a bizottsági javaslatban, vagy fordítva, hogy amit a bizottsági javasol, az nem releváns valamely tagállamban, ebben a helyzetben mi legyen, és nem beszélt a, a bűnügyi és nem bűnügyi szankciókról. A, vámjog, a vámügyi jogszabályokat hogyan lehet akkor a nem bűnügyi, pusztán nem bűnügyi büntetésekkel elkerülni. Mi a gyakorlat, hogy hatékonyabb-e a nem bűnügyi büntetés, mint a bűnügyi büntetés. Én ügyvéd, jogászként dolgoztam sokáig, és Észtországban a büntetőügyi eljárások, illetve az ebből adódó büntetések gyakorlata korábban volt, és akkor, amikor ez megszűnt, akkor sokkal nehezebb volt az eljárás, a bizonyítékok gyűjtése, stb. Tehát végül nem működött, és nem szolgálta azt a célt, hogy felderítsük a kartelleket. Ha az a cél, hogy kevesebb jogsértés legyen, akkor a büntetőügyi szankciók ezt ellenében hatnak majd. Azt kérem, hogy gyűjtsük össze a kérdéseket, és aztán térjünk vissza rá. Virgin, köszönöm szépen. Nos, igaz az, hogy nagyon érdekes volt ez a szankciós táblázat, illetve az egyes tagállamokban ezeknek az alkalmazása. Nos, egy kicsit meglepett az az álláspont, amit a legutóbbi felszólalótól hallottam, hiszen itt elég nagy a különbözőség, a heterogenitás. Itt egy jogi kereti harmonizációról van szó, ugye a szankciók területén erről beszélünk, és a, az alapelvekkel kell ezt összhangba hozni, de nagyon érdekes volt, és nagyon informatív volt a számomra azt is látni, hogy itt az ellenőrzésekkel mi történik, hogyan lehet ezeket a gyakorlati alkalmazásokat ellenőrizni, de mégiscsak a javaslatra kellene koncentrálnunk, az alapelvek definiálásáról van szó első lépésben, és ö, talán pontosítani kellene ezt, elemezni kellene tovább ezt a táblázatot, a, hol látja a, a lényegi hiányosságokat, ez a kérdésem a felszólalóhoz, az előadóhoz, illetve milyen szövegrészekre gondol, amelyek esetleg nem kielégítően vannak megfogalmazva. És a második részben beszélhetnénk a gyakorlati alkalmazási kérdésekről. Köszönöm. And Dan Dalton. Dan, Dan Dalton, köszönöm szépen. Nekem három kérdésem van. Az első, mennyire komoly a VTO kötelezettségeknek való nem megfelelés? Ez mennyit számít majd? A második? Hogyan válaszolna arra, arra a vádra, hogy eh, a büntetőjog az tagállami hatáskör, és eh, én úgy gondolom, hogy eh, aggasztana, hogyha bármiféle próbálkozással e területre próbálnának valamit területen tenni. Tehát ezt kérem, erre reagáljon. A harmadik pedig az, hogy a javaslat véleményem szerint rontana a helyzeten a jogalkotási jogköröket alása nem arányos, ne, nem biztos, hogy a tagállamok saját jogsértéseinek megfelelően tudja alakítani ezeket a, a jogszabályokat. hogyan reagálna ezekre a feltevésekre? Akkor most kérem önt, hogy válaszoljon mindhárom kérdéscsoportra. Nagyon sok kérdés van néhányra azt hiszem, hogy összevontan is lehet válaszolni. Az első, amire válaszolok, az a tervezetnek a jelenlegi helyzete, hogy én mit gondolok személyesen erről. Kiváló kiindulópontnak tartom, amelyben jó alapok vannak ahhoz, hogy harmonizáljunk konkrét eh, vám szabálysértéseket. A javaslat föl is sorolja ezeket. Mégis úgy gondolom, ahogy el is mondtam, a vámszabályok és a vám szabályokkal szembeni szankciók ennél sokkal komplexebbek. A vámhatóságok különböző okoknál fogva tulajdonképpen az Európai Unió kapu őrei. Mindaz, ami belép az EU-ba, azt a vámhatóságok ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy a vámhatóságok joga, hogy a szigorúan vám jogsértéseket is megvizsgáljanak. Például IP jogsértéseket, amelyeket bizonyos tagállamokban vámhatóságok hajtanak végre, vagy más hatósággal együtt. Említettem a kettős felhasználású termékeket, de egy sor egyéb termék van, ahol a vámhatóság ellenőrzi a termék minőségét. És a javaslat ezekre nem terjed ki, vagy ha igen, akkor csak részben. Ha tehát a véleményemet kérdezi, akkor én kérdezik, én azt mondom, hogy értem, hogy ez egy nagyon régóta függő kérdés a tagállamokban, hogy harmonizálják a szankciókat, és egyértelmű, hogy van rossz érzés a tagállamokban, hogy ezt a fajta jogterületet feladják. Másrészt viszont a javaslat valószínűleg ez a legjobb kompromisszumos javaslat, amire ma juthatunk. Én azzal értenék egyet, hogy menjünk tovább, ültessük ezt át, nem feledkezve meg arról, hogy szakértőként is az a véleményem, hogy ez a, a vámbüntetések harmonizációjának csak első lépése lehet. Az lenne a hiba, hogyha úgy gondolnánk, hogy ez az első és utolsó lépés, mert ez nem így működik. Ami pedig a VTO-t illeti, hogy mennyire súlyos a kockázat, hát ez kérdőjeles. Én úgy gondolom, hogy bár nem akarok túl sokat mondani, hiszen ugyan weben közvetítik, nem tudom, hogy ki hallgat minket, tehát a következőt mondom. Lehetnek ebből problémák, súlyos problémák. Jobb, hogyha mindenki tisztában van azzal, hogy ez súlyos probléma, amely minden tagállamot, mindenkit érinthet. Én elfogadom azt, hogy szeretnék a szankciókat vagy rendezési lehetőségeket biztosítani. Mindkét oldalt látom, és mind a kett, és úgy gondolom, hogy a vállalkozások számára sok vonzó megoldás lehet. De ez valóban egy súlyos probléma, és ezt súlyosan, komolyan kell vennünk a proporcionalitás. Mit érted pontosan ez alatt? Mert van általános kritérium, amelyet az Európai Bíróság kodifikált. Természetesen általános elveket határozhat csak meg a bíróság, és tovább viheti, már csak azért is, mert ez még nem harmonizált jogterület. Az arányosság óriási kérdőjellel áll előttünk. Mondhatjuk azt is, hogy ezt még a nemzeti jog keretében kell ellenőriznünk. Hogyha azt mondja valaki nekem, hogy eljárást indított ellen, ellenem a, a bűnügyi, a büntetőeljárásokért felelős főügyész, akkor és az ügy, a vámhatóságok is érintettek az ügyben, akkor mit tegyek? Nos, akkor azt mondanám, hogy nézzük meg hogy nincs-e alapvető jogsértés ebben az Európai Egyezmény értelmében. De hát borzasztóan sokrétű ez. Vannak nagyon jó útmutatók, általános elvek, hogy miért van ez az Európai Unió vámügyi kódexében, ez az, ál, az általános elv. De hát a gyakorlatban majd meg kell nézni, hogy hogyan kodifikált. Köszönjük. Én is hozzátennék néhány gondolatot. Az utolsó kérdés, illetve az ön második kérdése. Én azonnal erre gondoltam, amikor én, e, én is ezt feltettem. Mint mondtam, egy picit idősebb vagyok, és már régóta tanulom az európai jogot, és azt tanultuk, hogy a büntetőjog és vámjog egymáshoz nem közel álló dolog, semmi közük egymáshoz. Aggaszt a hálózatomban eh, lévőknek a véleménye a jogi keretek, eh, a, bocsánat, a jogalap kapcsolatos fenntartások miatt. Ez szerint az Európai Unió jogköre túl messze megy, hogy ezt ezen a szinten megteheti, de hát ezt, ez nem az én dolgom erről határozott kijelentést tenni. Minden esetre óriási kérdőjel van e gondolat mögött is. Nos, az, hogy a javaslat -e a helyzeten, én szerintem ez benne van a válasz abban, amit mondtam. Határozottan hiszek abban, hogyha nem harmonizáljuk először a teljes rendszert, azt a rendszert, amelyben a gyakorlatban is györeksz, gyökerezik a vám, eh, ahogy a vámhatóságok eh, munkájukat végzik, a felügyelet milyen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a, a záró jogi aktust sem lehet harmonizáltan elvégezni. Korábban, amikor arról vitatkoztunk, hogy a vámkódex jelenléte az MCC és az UCC mellett mennyire tekinthető egységes keretnek, hogyha tehát más szóval, hogy hogyan lehet egy vámhatóságot az egész Európai Unió számára előírni, akkor én abból is, amit elmondtam, talán látja, hogy a másik irányba mennék. Az, a további kérdésekre reagálva. A jelenlegi irányelvvel kapcsolatban jól nem akartam egy végtelen vitát elindítani, de úgy gondolom, hogy több olyan eleme van, amely sem nem hasonlítható a tagállami alkotmányokhoz, sem pedig a 9-es cikk például a szankciókról, csak egy példát említettem. Van például egy számítástechnikai cég, chips gyár, eh, bocsánat, chipgyártó gépet importál, és mondjuk a vám nyilatkozatban egy betűnyi hiba van, akkor az automatikusan több ezer eurós büntetést generál, ami szerintem elfogadhatatlan. Nem tudom másként ezt megfogalmazni. Tehát tulajdonképpen a nem szándékos jogsértés ez szerint a szándékos jogsértéssel azonos módon kerül bánására. Nem hiszem, hogy ezt egyformán lehet kezdeni. Én értem, hogy ez a büntetőjog területe, és itt sokkal keményebb a, az ügyészi eljárás több esetben. Ha visszagondolok a korábbi évek vitájára, amelyben részt vettem, akkor az esetek 95%-ában adminisztratív büntetésekre, közigazgatási büntetésekre kerülhet sor, és ez nagyon jól is működik. Több esetben nincsen szükség bűnügyi eh, büntetőeljárásra. Ez tehát a szankcióknak a, a nagy része. A fő hangsúlyt én úgy gondolom a nem bűnügyi, azaz a közigazgatási büntetésekre helyezném, ahogy mi nevezzük, és a, a fennmaradó részt a büntetőjogira. Mert eh, Egyébként egy sor olyan szempontot figyelembe kéne venni, amely sokkal keményebb elvánásmódot jelentene. Azt, hogy van-e hiányzi, eh, hiányzik-e valami az irányelven. Nos, én úgy gondolom, hogy ezt újra eh, át kellene világítani az alapvető jogok szempontjából minden tagállamban, de ez egy általános megjegyzés. Az arányosságára vonatkozóan abszolút nem arányos, mert nem kezeli a 28 tagállam különbségeit, pedig ezt kellene hogyha arányosságot akarnánk a tagállamok számára eh, biztosítani, de itt inkább abba hagyom, mint befejezzem. Érzem, hogy eh, további megjegyzéseket szeretnének majd kérni, de biztosíthatok mindenkit arra, hogy lesz még erre lehetőség, ezért vannak szakértők, és ezért szeretünk beszélni vele. De nézzük a következő három előadót thin feed lines. Jogász, körül, köszönjük, hogy eljött, EU jog és vám VTO szakértője. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, as you... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy önök is tudják, Ügyvéd vagyok, Londonban dolgozom, és Dublinban is. A szakterületem az adó és a vámügy, és az volt a kérés felém, hogy beszéljek arról, hogy milyen konzekvenciái vannak annak, hogyha nem teszünk semmit. Milyen következményekkel jár az, hogyha ölbetett kézzel ülünk. Szeretném négy konzekvenciára felhívni a figyelmüket. Az első. A vámunió te nem lesz teljes, tökéletlen marad, és ez az Európai Unió kárára válik. A második dolog. Az Európai Unió az Európai Unió sérülékeny helyzetben lesz olyan nemzetközi fórumokon, mint például a WTO, és ez a sérülékenység, kitettség csak növekedni fog a jövőben. A harmadik dolog, ha semmit nem teszünk, a vámügyi adminisztrációs rendszer az Európai Unióban, és ennek a rendszernek a hiányosságai, anomáliai, anomáliai megmaradnak, és ennek nagyon komoly kihatásai lesznek. A negyedik dolog kereskedelmi szereplők problémái, a belső piac torzulásai és az alapvető jogok sérelme és következmény, különösen a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogsértések területén fennmaradnak. Vagyis négy probléma lesz, elfogadhatatlan következmény lesz akkor, hogyha nem teszünk semmit. Ha megengedik, minden egyes következményre egyenként térnék ki. Az, egyik, az elsővel röviden foglalkoznék, de teljes mértékben egyetértek azzal, amit az akkori adó és vámügyi biztos elmondott akkoriban a sajtó közleményében, amikor is támogatta ezt a javaslatot. Azt mondta az akkori biztos, hogy nincs értelme az egységes szabályoknak akkor, hogyha nincs közös megközelítésünk a tekintetben, hogy mikor beszélünk szabályszegésről. Mivel hogyha van egy olyan szabály vagy törvény, ami azt mondja ki, hogy mit kell tenni, ennek a szabályrendszernek az értelme nagy részt a szankciók rendszerén alapszik vagyis mit teszünk akkor, hogyha nem tartják be ezeket a törvényeket, szabályokat. És ez a biztos szava, ez szó szerint idéztem, teljes mértékben egyetértek ezzel. Általánosságban az Európai Unió látja ennek a jelenségnek a kárát, mivel ahogyan az Európai Uniós Vámkódex egyértelműen kimondja, az Európai Unió alapja a Vám Unió. Hogyha hiányosságok vannak a vámunió rendszerében, és véleményem szerint a szankciók területének ilyetén összehangolatlansága nagyon komoly hiányosság, akkor az Európai Unió látja ennek nagyon komoly kárát. Tehát ez az első dolog. Ha nem teszünk semmit, akkor az Európai Unió alapjai hibásak, gyengék lesznek, és az egész munkát nem fejeztük be. A második dolog a külső világ felé az, a kitettségünk, a, a sérülékenységünk kérdése. A gattal és a vto val már foglalkoztak a korábbi felszólalók. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a legutóbbi kereskedelmi egyszerűsítő egyezmény a vto val egyértelműen azt követeli a tagoktól, hogy kommunikáljanak egymással a jogsértések területén és az ehhez kapcsolódó szankciók kapcsán tájékoztassák egymást. Vagyis az egyes különböző vámügyi eljárási módok egyre láthatóbbakká válnak ebben a folyamatban, egyre szembetűnőkké válnak. Felmerült az a kérdés, hogy ez egy fontos kérdés, eh, hogy a WTO-val összhangban legyünk, vagy pedig itt csak az ügyvédek eh, keverik ezt, a, ezt az izgatottságot. Itt nem csak erről van szó, nem mi vagyunk hatásvadászok. Az Európai Unió vámuniója túlélte az eddigi kritikákat a WTO-ban 2006-ban. Ennek az volt az oka, hogy az Egyesült Államokban hogy az Egyesült Államok egyszerűen nem tudott felmutatni meggyőző bizonyítékokat a tekintetben, hogy a szankciók mennyire különbözőek. Nem tudtak ilyen bizonyítékokat felmutatni a, a bíráló fórum előtt. Ez volt a panel indoklása ezért utasították el az Egyesült Államok kérelmét. De most már a bizonyítékok is láthatóbbá válnak, ez a szakasz következett be. Már a biztos maga is a javaslatban listázott egy ilyen ö, eset ö, listát, vagyis a jövőben ö, a 2006-os kudarc már nem következhet be mi szerint nincs elég bizonyíték, és már nem mondhatjuk azt, hogy fenntartjuk ezt a rendszert, mert nincs bizonyíték arra, hogy vannak hiányosságok, és ez nagyon komolyan sérülékenyé tesz minket a külvilág irányában. Nem mondom azt, hogy az Európai Unió nem lesz képes megvédeni az igazát a WTO-ban, ha felmerül egy ilyen eset, de mégiscsak azt reméljük, hogy az Európai Unió egy erős unió, erre törekszünk és a Vám Unió is megfelelően szolid alapokon áll, hogy egyáltalán ne is kerülhessen sor arra, hogy megtámadják ezt a rendszert, hiszen ez az Európai Unió szerepét és pozícióját nemze, a nemzetközi kereskedelmi szintéren is gyengíti. Tehát, hogyha nem teszünk semmit, akkor ez a külső sérülékeny helyzetünk eh, egyre láthatóbbá válik. A harmadik kihatása a testpedésünknek az az, hogy a belső diszkrepanciák megmaradnak. Nos, önök is tudják, hogy a vámunió elméletének az alapja az, hogy a vámügyi adminisztráció egységesen lép fel. Ezt világosan kifejeztük a 2013-as programban, az Európai Unió programjában, melyet közösen hoztak létre a tagok. A 2013-as vámügyi rendeletben az szerepel, hogy nem csak egységesen kell fellépni a hatóságoknak, hanem az ellenőrzéseket a megfelelő eredményekkel kell garantálni a vámügyi terület bármely pontján. És hogyha nincsenek harmonizált szankciók a jog, jogsértések kapcsán, akkor természetesen nincsenek ilyen megfelelően felmutatható eredmények sem. Vagyis egységesen kell fellépnünk, ennek a szükségességére épül a 2020-as vámügyi program is. A a működésbeli célkitűzések azt követelik meg, hogy koherensen alkalmazzuk a szabályokat, és az Európai Uniós szabályokat egységesen alkalmazok a vámügy területén. De ez nem megvalósítható, hogyha nincsen közös megközelítés a szankciók tekintetében, az egyes tagállamok körében. Nos, mivel nem tudunk egy adminisztratív szervként egységesen fellépni, ennek az az eredménye, hogy a hatásvizsgálat is egyértelműen kimondja ezt, hogy egyszerűen gyengül a bizalom a vámhatóságok között, mivel nincs bizonyossága senkinek a tekintetben, hogy egy másik adminisztratív hatóság egy másik tagállamban hasonló megközelítést fog alkalmazni ahhoz, amit mi, a mi vámhatóságunk gondol helyesnek, vagyis a bizalom ezáltal gyengül, a kölcsönös bizalom látja ennek kárát, és ez rendkívül fontos kihatás. Vagyis nagyon fontos, hogy a vámügyi törvényeket egységesen alkalmazzuk. A harmadik ö, konzekvenciája annak, hogyha nem teszünk semmit, az abban áll, hogy 28 különböző vámügyi hatóság létezik, pedig 28-nak egységesen kellene cselekedni, és nem 28 felé húznia. A kérdés az, hogy valóban van vám uniónk, vagy sem. Természetesen mindenki azt mondja, hogy van, mivel van egy külső tarifánk. És nincsenek vám tarifáink belsőleg. Tehát van vámunió. De a kérdés az, hogy tényleg ez így van? Van vámuniónk, hogyha a vámhatóságaink nem egységesen lépnek föl? hogyha szabálysértések területén nem lépünk fel egységesen, akkor nincs vámunió. És végül pedig a negyedik következménye annak, hogyha nem teszünk semmit. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy a kereskedelmi szereplők, a kereskedelemben lévő szereplők látják ennek kárát. Hogyha egy másik tagállami versenytárs, a konkurencia sokkal enyhébb elbírálásban részesül, mint mondjuk én, mint gazdasági szereplő, akkor ez probléma. És ugye nincsenek azonos szabályok mindenki számára. És szeretném azt is elmondani, hogy a, akik a legnagyobb kárát látják ennek, azok a kis vállalkozások, a kiskereskedők, a KKV-k. Hogyha nagyon nagy az adott vállalkozás, nagy méretű, akkor esetleg túléli ennek a konformitásnak a hiányát ez a vállalkozás, de egy kisebb vállalkozást ez alapjaiban ráz meg. Egy másik dolog, másik terület, ahol a kereskedelem szereplői károkat szenvednek. Ez az alapvető emberi jogok kartájához köthető, hiszen a hatásvizsgálat, amit önök is láttak, ezzel is foglalkozik, nagyon helyesen. És azt mondja ez a hatásvizsgálat, hogy a jó adminisztrációhoz való jog sérül, és azt is mondja, hogy a vállalkozáshoz való jog, illetve a megfelelő jogorvoslathoz való jog is sérül. Most ugye idézek a hatásvizsgálatból, ezeket folyamatosan alássa a jelenlegi helyzet. Ez az a helyzet, amit továbbra is fenn akarunk tartani? Nos, én azt mondom, hogy nem. De legalább, hogyha önök azt kérdezik, hogy mi a következményei a semmittevésnek, akkor azt mondom, hogy a vállalkozások jogait sérti ez, és bizonyos jogokat egyszerűen nem lehet gyakorolni, nem lehet érvényesíteni. És a szakértői jegyzetben szerepel az a kérdés is, hogy ha nem teszünk semmit, akkor ennek milyen kihatása lesz arra, hogy a szellemi tulajdonjog elleni kihágások ellen is ugye szeretnők harcolni. Itt van egy fellépési terv az IPR területén, és ebben az anyagban a tanács kihangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a belső piac magas szintű védelme szempontjából, az, hogy modernizált és harmonizált megközelítés legyen minden tagállamban a vámügyi szabályok tekintetében. Hogyha nem teszünk semmit, akkor nem érvényesítjük azt a kifejezett szükségletet, amelyet a tanács is kifejezésre juttatott, miszerint harmonizált megközelítésre van szükség a vámügyi ellenőrzések területén a szellemi tulajdonjoga kapcsolatos kihágások esetében. Összefoglalom mik az, mi a konzekvenciája annak, hogy nem alkotunk jogszabályi keretet a szankciók területén. Először is a Vámunió nem válik teljessé az Európai Unióban, és ennek árát látja az Európai Unió. A második. A külső sérülékenységünk növekszik folyamatosan. A harmadik konzekvencia. Belső adminisztratív diszkrepanciák keletkeznek folyamatosan. A negyedik konzekvencia pedig a kereskedelmi szereplők problémái. Köszönöm szépen! I should just say before... Igazából annyit mondanék, mielőtt befejezem, hogy egy nyilatkozatot is összeállítottam, illetve egy írásbeli összefoglalóját annak, amit mondtam. Remélem, hogy mindenki megkapta, de hogyha nem, akkor később eljuttatom az érdeklődőkhöz. Köszönöm szépen. Igen, köszönjük szépen. A nyomon követési dokumentumokat is körbe küldjük. Azzal fejezte be, hogy a kereskedelmi résztvevők dolga. Ez. És most a Luisa Santosra térünk át a Business Europe részéről, aki itt eh, a kereskedőket képviseli, és pedig eh, egész Európából. És a Business Europe nemzetközi kapcsolatokért felelős osztályát képviseli. Köszönöm szépen! Mindenek előtt eh, szeretnék elnézést kérni, hiszen nem vagyok vámszakértő. Elnökünk a vámügyi csoport vezetője sajnos nem tudott eljönni. Őt képviselem, de azért minden esetre megpróbálom a lehető legjobb módon elmondani, hogy az üzleti közösség hogyan reagál erre. Esetleg azzal kezdem, hogy a Business Europe álláspontja az, hogy harmonizációt szeretnénk. Hiszen azt hisszük, Szerintem ez jelenti az igazi egységes belső piacot, éppen ezért ez a célkitűzésünk. Európai üzleti életként. Természetesen ennek költségei is lesznek, főleg a kkv számára. Tehát folytatom. Mindenképpen szeretném elmondani, hogy ebben a pontban. Amikor a vám szankciókról beszélünk, nincsen egységes nézet a tagjaink között sem. Hogyha ez a rendszer jobb, akkor az teljesen rendben van. De szeretnék rámutatni arra is, hogy megpróbálok egyensúlyt létrehozni néhány érv között, amelyeket az előttem szólók említettek. Tehát olyan nagyon sok újat nem fogok mondani, esetleg néhány konkrét dologra kitérek, amit előttem nem mondtak. Um, Tehát a pozitívumokról szólva, amelyet egy lehetséges harmonizáció jelentene. Hallottuk, hogy a tagállamokban különböző megközelítés van. Tehát a kereskedelemben résztvevők ha elkövetnek egy eh, vámügyi jogsértést egy bizonyos országban, akkor más szankciókkal szembesülnek, mint egy másik országban. Tehát általában az üzleti élet szereplői nem szándékos csalást követnek el, tehát legálisan kereskednek. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy eh, hogyha valakit rajta kapnak egy jogsértésen, akkor vannak olyan országok, ahol kisebb a valószínűsége annak, hogy szankciókat követnek el, vagy büntetnek, mint egy másik országban. Vagy a büntetések mértéke kisebb. Ez a jelenlegi realitás. És ez természetesen különbségeket is okoz. Már hallották előttem is, hogy vannak olyan rendszerek, ahol administratív, közigazgatási szankciók vannak, és vannak olyan országok, ahol ugyanazért a viselkedésért büntetés jár. Tehát azt mondanám, hogy eh, nem egységes az Európai Unió ebben a tekintetben. Tehát ennek eh, mindenképpen negatív hatása van az üzleti életre. Azonban eh, néhány vállalat nagyon szkeptikus ebben a tekintetben. A büntetőtörvény általában az Európai Uniós tagállamok kompetenciája. Különféle rendszerek léteznek, még csak nem is a common law és a többi rendszerről beszélünk, tehát az esetjog és a nem esetjog. Ez egy nagy különbség, de más különbségek is vannak az országok jogrendszerei között. Itt a harmonizált megközelítések, különféle végrehajtásról is van szó, és a végrehajtás az, ahol a büntető intézkedése foganatosíthatók. Bizonyos esetekben elképzelhető, hogy bizony, bizonyos tagállamok alkotmányával sem egyeztethetők össze büntetések, büntető intézkedéseket. Az üzleti közösségen belül támogatásra talál ez a javaslat. Hogyha a javaslatról önmagáról beszélünk, akkor itt két pontot szeretnék kihangsúlyozni, amelyről már szó volt. Az arányosság nagyon fontos, az ártatlanság vélelme, és különbséget kell tennünk olyan helyzetek között, ahol valaki szándékosan és valaki nem szándékosan követett el jogsértést vagy csalást. Aztán a hármas és négyes cikkben a felelősségvállalási záradék van. Ez azért fontos, mert a nagyon összetett rendszerről beszélünk. A vám, mondtam, hogy nem vagyok vámszakértő, de nem elég az, hogy megértsük ezeket a különbségeket. Tehát mondjuk egy kis vállalat, amely határokon átnyúló tevékenységet folytat, elég sok problémával szembesül. Tehát pillanatnyilag most szeretnénk az Európai Unió vám kódexét végrehajtani. Ehhez pedig a szereplőknek értenük kell, és, és itt igazából a szereplő az azt jelenti, hogy ember. Egy munkavállaló. A vállalatoknak rengeteg forrásuk van, hogy ezeket az embereket tovább képezzék. Azonban hibák bármikor becsúszhatnak. Ez a realitás. A jelenlegi keretek között a jogalkotás nem túl proaktív ebben a tekintetben. Tehát nem abból indul ki, hogy az emberek hibákat követhetnek el szándék nélkül is, pedig nagyon gyakran erről van szó olyan kritériumokat is be kell vezetni, hogy ne vezessen ez ahhoz a helyzethoz, hogy valaki inkább nem csinál semmit, mint hogy esetleg felelősséget vállaljon valami miatt, amit nem akart elkövetni, és mégis szankcionálják. Ezt figyelembe kell venni. Tehát a szándékosság kérdése nagyon fontos. Az, hogy nyomást gyakorlunk itt a munkavállalókra, akik ténylegesen végrehajtanak egy bizonyos cselekményt, az nem segít. Sokkal inkább jobban kell végrehajtani a vámról szóló jogszabályokat. Egy eh, másik megjegyzésem, és ezt már említettük, összefügg a büntetések mértékével. Itt az előbb konkrét példákat is hallottunk. Tehát nagyértékű áruk esetében ez lehetne például egy gép, vagy luxuscikkek. Akkor eh, egy érintett óriási büntetéseket fizethet, még akkor is, hogyha nem követel komoly jogsértést. Bizonyos esetekben mondjuk egy 3-4 százalékos vámtételről lehetne szó, de annyira értékes az az árucikk, hogy a vám jogsértés esetében óriási büntetést szabnak ki. Tehát még akkor is, hogyha viszonylag alacsony a vám. Ez egy olyan terület, ahol mindenképpen lépnünk kell, hiszen itt nem követi a jelenlegi jogalkalmazás az arányosság elvét. És meg kell nézni az ilyen esetekben, hogy tényleg keletkezik-e kár. Most pedig szeretném összefoglalni. Elfben a harmonizáció mellett vagyunk, és itt konkrétan azt hiszem, hogy az üzleti közösség is az egységes megközelítést szorgalmazza, itt szeretnék még egy pontot kiemelni. A vám jog nem teljesen harmonizált az Európai Unióban, nem jelenthetjük ki, hogy az Európában egységes vám jog van, amely a szankciók esetén hasonló megközelítést jelentene a különféle tagállamokban. Hogyha itt egy irányelvet szeretnénk a szankciókról, akkor garantálni kell, hogy ezeket a szankciókat az összes tagállamban egységesen alkalmazzák, hiszen hogyha létezik egy irányelv, akkor elképzelhető, hogy akár a fordítás, illetve a nemzeti jogba történő átültetésnél mégis megváltozik a szankció. Ezzel szeretném befejezni mondandómat, várom kérdéseiket, Valószínűleg nem fogom az összes kérdést megválaszolni, hiszen nem vagyok vámszakértő, de örülök, hogyha kérdéseket kapok, és örülök, hogyha meg tudom őket válaszolni. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Jean-François Ozeu. Köszönöm, hogy elmondtam, mert nem tudtam volna kiolvasni a nevét. A Clecard Custom és közvetlen adózás, tehát vám és közvetlen adózás intézetének el, a lenöke. Köszönöm, elnök asszony. Először is röviden a Klekártot szeretném bemutatni, hiszen ez egy európai szervezet, amely a logisztikai és vám ügyeket kezelő szervezet. Oh. So this, um, this is a, uh, a... Ez tehát egy mm, csúcsszervezet a nemzeti eh, teherszállítók, eh, közlekedési és vámszolgálatok szervezeteinek csúcsszervezete Brüsszelben. Én alelnök vagyok, és a vám és közvetlen adózás intézet a, tartozik hozzám, de elnöke vagyok a francia IMF bizottságnak is. Vámtiszt vagyok Zigle France-ban. Határozottan nem vagyok jogász, hanem gyakorló szakember, ha szabad ezt mondanom. Három dolgot mondanék. Először is logikus következménye az UCC-nek az egységes vámkódexnek, hogy harmonizálni kell a vám sértéseket és a vám büntetéseket. Még mindig nincs harmonizáció. Emlékezünk arra, hogy az egységes piac 93-ban indult, hogyha jól emlékszem, és még mindig különböző, azóta különböző szankcionálási és vámsértések elleni rendszerekkel működünk. Ez jelentős diszkrepanciákat okoz, ahogy azt más előadók részletesen elmondták, nekem erre nem kell tehát már kitérnem. Elfogadható lett volna, és el is fogadtuk de facto tényként, de ma már nem fogadható el, hiszen az UCC-vel a szolgáltatók számára lehetővé nyílik, hogy bárhol működjenek. Képzeljék el, van egy szolgáltató az egyik tagállamban, más szankciókat más büntetéseket fognak rá kiróni ugyanazért a jogsértésért, és ez lehetetlen. Ez természetesen a szolgáltatók közötti diszkrepanciákat fogja előidézni. Ezért úgy gondoljuk, Klekárt támogatja az irányelv gondolatát, annak ellenére, ahogy ezt a Business Europe képviselő is elmondta, nagyon sokat vitátkoztunk erről, és tudjuk, hogy különböző elképzelések vannak e tekintetben. Mégis úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk az irányelvet támogatni. Nézzük meg a részleteket. Tisztázni kell a szankció és jogsértés fogalmát. Több olyan dolog van, amely ellenmondásos e tekintetben. A szigorú felelősség kontra kisebb jogsérték. Nem gondolják-e, hogy időről időre hibázunk szándék nélkül, nem akarunk csalni ez a helyzet. Bizonyos esetekben valóban hibázunk, hiszen emberek vagyunk. A szigorú felelősség kontra a szükséges együttműködés a biztonságos szolgáltatók között. Van itt egy szó, egy rövidítés, az AEU mi a helyzet az AEO-val? Figyelembe veszi -e ezt az irányelv? A Mi megbízható szolgáltatókkal működünk együtt. Mi a, az együttműködés során a szervezeteket, rendszereket, a belső ellenőrzést mindig szigorúan ellenőrzik, ellenőrizzük. azok a, a megbízható szolgáltatók, akik kérnek minket, hogy segítsünk nekik az illegális kereskedelem elleni fellépésben. Úgyhogy kell, hogy legyen valami az AE óra vonatkozóan is. Hanyagság kontra szándékosság. Ha szándékos csalás van, akkor az bűncselekmény. Ha nem, akkor valami mást kell találni rá. Együttműködés kontra lefizetések, csalások, erre irányuló próbálkozások. Van-e ilyen szándék, ezt mindig fel kell vizsgálni. Jogi személy kontra természetes személy. Ezről hosszasan beszéltünk. és jogászok ezt sokkal jobban tették meg, mint ahogy én tudnám. Büntetőeljárás kontra közigazgatási büntetések. Nem minden bűnügy. De kell valamit találnunk, ami a közigazgatási büntetéseket jelentheti. Következtetés. Két fő problémát látunk. Az első az az, hogy fel kell sorolni és meg kell határozni a bűncselekményeket, a jogsértéseket. Ez hiányzik az irányelvből, a másik pedig meg kell határozni a szándékos elemeket. Véleményünk szerint természetesen. Ha szabad, akkor javaslatokat is tennénk, fontos dolgokat sorolnék fel. Különbséget kell tenni az EU és tagállami forrásokkal szembeni jogsértésekről. Ez ugye két oldal, két lépés. Fenntartani a lehetőséget fenn kell tartani a tagállamok számára a vitarendezési eljárás lehetőségét. Mi inkább a megállapodást részesítjük előnyben, mint a bírósági eljárás. Sajnálom, hogy a jogászoknak ezt kell mondjam. Figyelembe kell venni az AEU státuszt, és figyelembe venni az enyhítő tényező, ezt mint enyhítő tényezőt is, ezt muszáj figyelembe venni, mert egyébként nem lesz bizalom. A szankciók legyenek az adósság, a, az okozott kárra vonatkozóan arányosan, ne pedig az érintett áru termékére vonatkozóan. Tehát ne a termékre vonatkozó büntetést szabjunk ki. Határozottan meg kell mondani, melyek azok a paraméterek, paraméterek amelyeket két másik irányelv tartalmaz, a PIF és az EPPO irányelv, és biztosítani kell azt is, hogy minden megfeleljen. Tehát összhangban legyen a három irányelv. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a javaslatokat elmondhattam önöknek ma. Köszönöm. Thank you to our experts for your very clear comments. Um, Köszönöm szépen a szakértőknek. Kalasz asszony, és azt hiszem még van több kérdés is. Nem tudom, hogy mind az öten akarnak-e válaszolni, majd meglátjuk. Kalasz asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a prezentációt. Számos felszólaló rámutatott arra a szituációra, amikor egy egyszerű hibát is nagyon komoly büntetés sújt, pénzbüntetés, és a kérdésem a következő, noha már láttam a választ, de mégis felteszem, talán egy olyan megoldást kellene esetleg kidolgozni, ami egyfajta adminisztratív figyelmeztetéssel indulna, vagy egyfajta előzetes büntetési megoldást tartalmazna. És ha ez lehetséges, akkor ez hogyan működne a gyakorlatban? Tehát, hogyha az a célunk, hogy harmonizáljunk, akkor nem lehet azt a helyzetet hogy az egyik még csak figyelmeztet, az egyik hatóság, a másik már büntet. A másik pedig az azonos szabályok szerinti viszonyok megteremtése. A hatásvizsgálat szerintem elmulaszt néhány kérdést feltenni. Az egyik ilyen kérdés az az, az hogy a legális és az illegális gazdasági szereplők vagy tevékenységek számára milyen belépési pontokat használnak a vizsgálatban, tehát hol volt a nagyon enyhe elbírálás, hol volt a szigorúbb szankció, láttak-e ez a pontok és a szigor között összefüggést, elnök. Először az öt előadóhoz a kérdéseket veszem föl, és a, még a bizottság képviselője is szóhoz jut, és az utolsó néhány percben a politikai uh, csoportok nevében is fel lehet még szólalni, hogyha erre időnk lesz. Anna Maria Kasszpert következik. Köszönöm szépen először is szívből köszönöm a felszólalóknak az előadásokat. Nem biztos, hogy mindent megértettem, de egyértelműen kiderült számomra, hogy mennyire fontos ez a téma és a végfelhasználó részéről szeretném ezt megvizsgálni, ugye és a fogyasztóvédelem szempontjából a vállalkozások és a fogyasztók itt a fontosak. Itt a hamis áruk, az élelmiszerekkel való csalás, a hamis élelmiszerek, hamis, hamis játékszerekre szeretnék rátérni harmadik országokból, záptojásokból készült süteményekre gondolok konkrétan, Ön úgy gondolja, hogy önök úgy gondolják, hogy ezeken a területeken, ahol a fogyasztóvédelemről van szó, ez áll az előtérben, vagy pedig a szabad verseny viszonyok a kis és középvállalkozások számára. Itt megfelelő -e ezeknek a csalásoknak az elkerülésére a, a szankciók rendszere, megvan-e a megfelelő eszköztárunk az Európai Unióban arra, hogy ezek a termékek bekerüljenek a belső piacra. Tudom, hogy az élelmiszerre van egy ilyen eh, korai előrejelző rendszer, de ez egy más kérdés. Aztán még egy dolog. Ugye a szankcióknál nem az áru értékét kellene figyelembe vennünk, hanem a vámügyi hatóságok pénzügyi veszteségeit kell figyelembe venni. Nem biztos, hogy jól értem, amit ön mond, de hogyha van egy Louis Vuitton táska, aminek 10 euró az értéke, ez természetesen hamis. Most ebben az esetben a vámhatóság vesztesége a mérvadó, önök szerint, és nem pedig a fogyasztó vesztesége, akit átvennek, és egy vagyont kifizet ezért a hamis táskáért? Vagyis nem biztos, hogy jól értem önöket, de szerintem itt a fogyasztó is nagyon fontos. Köszönöm. További kérdések? A bizottság is szóhoz jut majd. Egy apró kérdésem lenne, néhányan megemlítették az, hogy bizonyos országokban van pénzügyi szankciós rendszer, de az arányosság kérdéseit felmerült a pénzbírságok esetében, különösen akkor, amikor valaki önhibáján kívül hibázott, vagy nem szándékosan sértett jogszabályt. Előfordul-e olyan helyzet, amikor egy tagállamban ugye van pénzbüntetés bármilyen területen, bármügyi vagy bármilyen területen, és ugyanez a tagállam elejti ezt a pénzbírságot, mivel hogyha arra törekszünk, hogy minden tagállam ugyanolyan megközelítést alkalmazon, akkor bizonyos tagállamoknak fel kell számolniuk a hagyományos, magas pénzbüntetési rendszerüket bizonyos esetekben. Szerintem ez egy elég nehéz lépés lenne, nehéz lenne meggyőzni erről az adott tagállamokat, és a fogyasztóknál is komoly problémát jelenthet ez, hiszen ugye szoktak bizonyos bizonyos esetekben ahhoz, hogyha ezt teszi valaki, akkor magas büntetés vár rá. Vagyis meg lehet győzni a tagállamokat arról a belső piachoz való harmonizált megközelítés kedvéért, hogy felfüggesszék ez, az ilyenfajta pénzbüntetések kiszabását, magas pénzbüntetések kiszabását. Bizottság, tessék. Louis először. Nos, szeretnék visszatérni arra a kérdésre, ami a hamisítás hamassal, a hamis árukkal és az esetleg érzékenyek kategóriába tartozó árukkal kapcsolatos. Nos, van olyan, vannak olyan jogszabályaink, amelyek nem vámügyi jogszabályok, de azzal összhangban lévő jogszabályok, vagyis össze kell kombinálni a két jogszabály területet. Az Egyesült, az Európai Unióban van egy olyan korai előrejelző rendszerünk, amely erre szolgál, vagyis egy esetleges csalásra hívja fel a figyelmet, vagy eh, valamilyen nagyon fontos jogszabály tiszteletben nem tartására a fogyasztóvédelem területén. És vannak olyan területek, az egyik az, amit ön is említett, ahol vannak nagyon konkrét jogszabályok is, például a játékszerek, vagy az élelmiszer esetében. Ezek a jogszabályok érvényesek ezekben az esetekben, és ezek szigorúbbak, mint a vámügyi jogszabályok. A vámügyi hatóságoknak az a feladata, hogy leellenőrizzék az, hogy a bejövő termékek, áruk megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek. Erről van szó. Meg kell tenni ezt, de az a probléma, hogy, a, hogy vajon ezek a hatóságok tényleg a gyakorlatban lefolytatják -e ezt az ellenőrzést, vagy sem. Ez egy nagyon komoly probléma, de önök is tudják, hogy úgy önök is tudják, hogy egyre kevesebb források van a vámhatóságoknak ezeknek az ellenőrzéseknek az elvégzésére, és számos szektorban, nem pont ezekben, hanem egyéb szektorokban az történik, hogy van egy vám nyilatkozat, ugye a dokumentumokra alapozódik az egész, és azt nézik meg, hogy mi van a dokumentumban, a nyilatkozatban, és abból indulunk ki, hogy ott az igazság van, és nem nézünk át minden, minden alkalommal, amikor az áru bejön az Európai Unióba. Ezt, tudom, hogy ez probléma számos szektorban, és ö, vannak olyan területek, ahol nagyon sok csalás van, én is dolgoztam egy ilyen területen. Talán a kollégák még hozzászólnak az értékvesztés kérdéséhez, de ugye volt itt egy konkrét kérdés, mi szerint ugye itt miért a vámtarifa a lényeg, és nem pedig az áru értéke, és a Louis Vuitton táska merült itt föl, mint hamisított termék. Hát itt egy teljesen más jogszabályrendszerről van szó, teljesen másfajta jogsértésről, nem vámügyi jogsértésről, hanem egy copyright sértésről, egy brand sértésről, és ezt egy teljesen más területre soroljuk be minden tagállamon. Nos, először is, ezt mindig el kell mondani azt, hogy mi is fogyasztók vagyunk, magunk is. Lehet, hogy vámügy is vagyok, exportáló, vagy bármi, de ettől függetlenül én is fogyasztó vagyok, megveszem az élelmiszert, stb. stb. Tehát erre mindig figyeljünk. Második dolog. Aztán, ami a vámtarifa keletkezése, illetve a szankció, nos, hogyha az adott csalás azt eredményezi, hogy alacsonyabb vámtarifát kíván fizetni az illető, akkor ezt a hiányt kell figyelembe venni a szankcionál, az, az a hiányt, ami keletkezett. A hamisítás az teljesen más kérdés, arra már más szövegek vannak, vonatkoznak, mint jogszabályok, a különböző brandet levédő szabályok. Erre megvannak a konkrét szabályok, megvannak a szankciók is, amelyeket konkretizáltak már, és gyakorlatban is ezeket alkalmazzák. A negyedik dolog. Van egy olyan rendszerünk, amely nem teljes mértékben koherens a 28 tagállamban. Néhány országban a vámügyi hatóságok nem csak a belépési pontoknál ellenőrzik az árukat, tehát nem csak az árukat ellenőrzik, hanem az Európai Unió standardek tekintetében is megvizsgálják a termékeket. A jelzések rajtuk vannak-e, a CE jelzés, stb. Más országok nem teszik ezt meg, hanem egy másik folyamat részeként teszik meg ezt az ellenőrzést, akkor, amikor már a forgalomba hozatal történik meg. És ennek vannak következményei ennek a diszkrepanciának. Hogyha olyan tagállamokba importál valaki, aki a belépésnél ellenőrzi ezt, akkor ez egy akkor az import megtörténik, de máshol viszont ezt nem ott ellenőrzik, hanem már amikor bekerült a piacra, tehát ez például nehézségeket okoz. És ez meg tudja magyarázni, ez a magyarázata annak, hogy bizonyos kereskedők bizonyos belépési pontokat preferálnak. Például az Antwerp versus Loav kontra Loav esetet említeném. És hogyha én vámügyi tisztviselő lennék Belgiumban, a belga államot, ugye, belga államnak dolgoznék, Képzeljék el, hogy milyen helyzetbe kerülnék, hogy ha például egy bizonyos terméket nem engedünk be Belgiumba, egy másik pedig, tehát az egyiknek a destinációja Belgium, a másiknak Franciaország, Belgiumon keresztül, és mondjuk nem ellenőrizném azt a tranzit terméket, amelyik Franciaországban megy olyan szigorúan, mint amelyik Belgiumba érkezik. Elnézést, de ez a napi gyakorlat a vámosoknál Belgiumban. Ennek semmi köze a törvényekhez, meg a jogszabályokhoz, hanem a gyakorlatban ezt csinálják a vámosok, és az, a gazdasági szereplők is ilyen helyzeteket kihasználnak. Néhány megjegyzésem lenne. Volt egy kérdés, mi szerint mi történik a játékokkal. Ugye ez összhangban van azzal, amit elmondtam, ez inkább az ellenőrzési rendszer egységességéről van itt szó, és nem pedig a szankciós rendszer egységességéről. Egy folyamatban lévő tanulmány is ezt mutatja azok, akik csalással foglalkoznak, nem az adott ország szankciós rendszerét tartják szem előtt, nem ezt nézik meg, hanem az ellenőrzések szigorát nézik, az ellenőrzések színvonalát nézik az adott cél országban. Tehát az ellenőrzési rendszer nélkül nem működik a szankciós rendszer. Ezt mondtam korábban is. És hogyha megnézzük ezt az, ennek az egésznek az uniformitását, és ezt korábban ugye nem mondtam el, ezt a, volt egy tanulmány, amely a VAM Unió fejlődésével foglalkozott, és ennek az volt az eredménye, hogy hogy e tekintetben, az ellenések tekintetében nincs meg az egység az Európai Unióban. Hogyha megkérdezzük a vállalkozásokat a tekint, tekintetben, hogy mit gondolnak arról az egységesítésről. Azt mondták, hogy teljesen rendben van ez a gondolat, de hogyha olyan egységességben gondolkoztok, ami 20 évvel visszavett minket, akkor nem, az nem lesz jó. Ez, ez volt a válasz. És itt ugyanez a helyzet. A szankciós rendszernél is ugyan kell szem előtt tartani. Nagyon fontos az arányosság elve tehát a harmonizációban, hogyha nem követjük az arányosság elvét, akkor teljesen szem előtt élvezjük az egésznek a célját. Sorry. much. I, I, I should be very brief. Rövid leszek. Nos, a vállalkozási megközelítést a balomon ülőkre hagynám, de mi a helyzet a peren kívüli eljárásokról, és, és az volt a kérdés, hogy esetleg más jogalkalmazási területekről től is levonhatnák a tanulságot. Nos, egy dolgot szeretnék elmondani. A bizottság jelen pillanatban nagyon komolyan vizsgálja azt a viszonyrendszert, ami az adóügyi, társasági adóügyi békéltető területen léteznek, és az állami segély területével függnek össze. Ugye van erről egy óriási vita jelen pillanatban az állami támogatások kérdéséről. Ugyanez a helyzet a, a vámügyön is igen, vannak, lehetnek különbségek az egyes tagállamok között, és a tekintetben, hogy ezt a perenkívül eljárás hogyan alkalmazzák az egyes tagállamoknak, a tagállamok, de a következetesség eleme itt a lényeg, mindent, minden szabályt minden tagállamban össze kell egyeztetni ezzel az állami támogatási szabályrendszerrel. Tehát itt nem lehet a kiskapun bevinni az állami támogatást, hiszen ez törvénysértő lenne. Ugyanez a helyzet a társasági adónál és a vámügynél is, amikor perenkívüli eljárásokról beszélünk. Itt, itt is ugye állami támogatások is lehetnek. Köszönöm szépen, most igazából nem erre szerette volna rákérdezni, hanem igazából olyan országok, akik nagyon magas büntetést szabnak ki, hogy csökkentsék ezt a büntetést, és hogy igazából a közvetítés is jobb legyen. Most Panajota Anabolinak szedném, adnám át a szót az adógyi főigazgatóság részéről. Remélem, hogy a nevét jól ejtettem. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó reggelt kívánok! Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eljöhetem erre a meghallgatásra. Nagyon érdekes volt számomra és számunkra. Itt általában hallgató üzemmódba kapcsoltam, de mindenki megállapodott, megegyezett egy pontban, és ez nagyon fontos. Tehát, hogy van egy olyan téma, amivel foglalkoznunk kell. Az előttem szólók teljes joggal szétszették a javaslatunkat, és úgy tűnt, hogy nem hogy ne, de nem terült ki, hogy a bizottság megközelítése helyes, vagy vannak-e más alternatívák is. Egész röviden szeretnék néhány pontot tisztázni. Hallottam a javaslatunk hatájáról, Az üzleti élet képviselője a harmonizációról beszélt. Hogyha büntetésekről beszélünk, akkor közelítésről beszélünk. A közelítés az nem annyira ambiciózus, mint a harmonizáció. Ugyanazok az üzleti élet képviselői, akik harmonizációt szeretnének, nem biztosak abban, hogy egyetértenek a javaslatunkkal. De én ezt eh, igazából azért nem értem, mert nem javaslunk harmonizációt. De ez most vita volt, vicc volt. A vámügyi jogszabályok végrehajtása nagyon fontos. És itt uh, szimpatizálom, szimpatizálok itt bizonyos dolgokat, tehát fegyverek, és így tovább, hogy az más legyen, de igazából a célkitűzésünk a vám szabály, a vám kódex. Ezen a ponton nem szeretnénk további európai jogalkotást, még akkor is, hogyha a vám ellenőrzéssel foglalkozunk, bár ez egy másik jogalkotási területhez tartozik. Ha például fitoszaniter jogalkotásunk van, és észrevesszük a határon, hogy a dokumentumok nem olyanok, mint amilyennek lenniük kellene, és a fitoszaniter ületén lévő jogalkotást megsértik, tehát a jogszabályokat, akkor mit teszünk? Akkor megnézzük, hogy milyen része volt itt a közgazdatási vámellenőrzésnek, és arra a jogszabályra utalunk, amely a fitoszaniter termékekkel foglalkozik. Tehát ez itt egy más dolog, ennek semmi köze a vámhoz. De néhányan azt mondták, hogy a vámtisztnek itt nagyon összetett munkája van, hogy alkalmazza a különféle jogszabályokat. Valaki, Tuszvel úr, arról szólt, hogy nem egységes, nem egységes a vámellenőrzés az Európai Unióban. Igen, ebben igaza van. De hogyha ugyanabban a tagállamban vagyunk, tehát például a saját országomban, Görögországban, akkor én nem várom el hogy a Pireuszi kikötőben ugyanolyan vámvizsgálat legyen, mint mondjuk egy kis sziget, egy távoli sziget kis kikötőjében. Tehát itt az ellenőrzések típusa is különböző, és ugyanez vonatkozik az Európai Unióra. Tehát, hogyha egy százszázalékos szkennelés van egy kikötőben, mondjuk ahol nagyon sok áru van, akkor ez nem hasonlítható össze egy olyan kikötővel, ahol csak néha szúrópróba szerűen szkennelnek. Ez természetesen az áru folyammal is összefügg. És azokkal a gyakorlatokkal, amelyet folytatnak. Tehát ez nem feltétlenül a vámügyi jogszabályok kérdése. Itt a vámügy az kijelenthetjük, hogy teljesen harmonizált az Európai Unióban. Már nem téma. Nézzük meg, hogy most a javaslattal mit szerettünk volna elérni. 24 önkéntes tagállam segített abban, hogy összeállítsuk ezt a tanulmányt, összehasonlították az idevágó jogrendszerüket. És ez igazából nem érintette a fogyasztókat, nem érintette a gazdasági szereplőket, csak a vámhatóságokat. Hogyan tudunk együttműködni mondjuk két adminisztráció között, amikor nem beszéljük ugyanazt a nyelvet, a jogsértések tekintetében. Hogyan tudunk együttműködni a belső piacon? Hogyha más és más bizonyos országokban. Tehát van olyan ország, ahol megbüntetik, hogyha rosszul töltik ki az exportnyilatkozatot, van olyan ország, ahol ezért nem jár büntetés nemzetközi szempontok tekintetében sok mindent elmondtam, és most nem fogom ezt tovább részletezni. De odafigyeltünk a korlátozott irányelvre, a PIF irányelvre utalok. Jelenleg trilógusban vagyunk a tanácsal és a parlamenttel ennek megtárgyalásában. Szoros kapcsolatban állunk kollégáinkkal, és úgy gondoljuk, hogy ez egy kiegészítő jellegű irányelv aggódom amiatt is, hogy a tagállamok hogyan tudnak megegyezni a PIF irányelvben, amely mondjuk úgy nehezebb falat, hiszen ez tényleg büntetőjogi ügy. És egy sokkal puhább, enyhébb jogszabálytervezetben pedig nem tudnak megállapodni, ami a vám jogsértéseket és a szankciókat illeti. Irányelvet választottunk, és az azt mutatja, hogy tiszteljük a tagállamok közötti különbségeket, hiszen hallottuk, hogy más és más módon bánnak a jogsértésekkel a tagországok hatóságai. Szeretnénk rugalmasabbak lenni, hogy az irányelvet hogyan ültetik át a tagállamok, és nem szeretnénk a szankciók természetébe beleavatkozni. Tehát, hogy most büntetőjogi szempontok alapján nézik, vagy nem. Természetesen tisztázni kell, hogy mit értünk arányosság és hatékonyság alatt. Tehát itt mindenképpen a Európai Bíróság elveihez kell ragaszkodnunk. Tehát nem mondom azt, hogy tökéletes a mi javaslatunk, de megbízható alap a további viták számára, és ahogy már a kollégáimnak is mondtam, a tanács részéről, hogy nagyon rugalmasak vagyunk a tartalomban, hiszen szeretnénk a javaslat hozadott értékét megőrizni. Azt hiszem, az a tény, hogy minnyáján megállapodtunk abban, hogy ez igenis téma, ahol lépnünk kell, tehát a vám jogsértések és szankciók tekintetében azt mutatja, hogy ez nagyon sok embert érint, most pedig szeretném minden részvevőnek megköszönni azt, hogy megjegyzéseket tett, mi a bizottságban ezt bátorításnak érezzük. Már az a tény is nagyon jó volt, hogy a parlament megszervezte ezt a meghallgatást. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a nagyon jó tisztázó nyilatkozatot. Köszönöm a felszólalóknak is. Tehát igazából itt az ellenőrzésről és a jogszabályok végrehajtásáról van szó. Néha rossz példákat említettünk, de Arról is beszéltünk, hogy a tanács blokkolja az irányelvet a végrehajtásban meglévő szubszidiaritás miatt, a különféle büntető szankciók miatt. Éppen ezért most sokkal több érvünk van a tanács irányába, hogy eh, hogyan tudjuk ismét eh, felszabadítani ezt a dossziét. Tehát nem tudom, hogy kollégám vagy az előadó szeretne hozzászólni, de akkor foglalja össze, köszönöm. Um, e az EPP nevében, igen. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm az előadásokat. Nagyon érdekes, világos volt. Ami a figyelmet ráirányította erre a nagyon fontos problémára. A parlament nyilvánvalóan szeretné megvizsgálni, hogy mit lehet tenni, de jogi korlátok is vannak. Arra lesz szükség, hogy majd meggyőzzük a kollégákat arról, hogy az ellenőrzést is a lehető legnagyobb mértékben harmonizáljuk. Nagyon fontos, és világosá vált ma is, hogy meg kell a tanácsot még győznünk, és talán közös frontot kell kialakítanunk egy szövetséget a szakértő előadókkal és a tanács elé állni, hogy elmondjuk, hogy még a lehető legszorosabb harmonizáció is miért olyan fontos. Köszönöm szépen, be kell fejezzük a munkát a tolmácsok miatt is, úgyhogy röviden az előadónak adom meg még a szót. Gyorsan csak szerettem volna megköszönni a bizottság képviselőinek és a többieknek is ezeket a nagyon magas színvonalú válaszokat. Azt hiszem, hogy ezzel megkaptuk a megfelelő alapot a munkánkhoz, hogy meg tudjuk fel, felelni ennek a kihívásnak és egy olyan szöveget szeretnénk létrehozni, ami megfelel az aggodalmaknak. Köszönöm. Thank you. Uh, thank you for all... Köszönöm szépen, köszönöm ezek, ezt a magas szintű vitát a résztvevőknek, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy egy dologban egyetértsünk mindannyian. Egy dolog a harmonizáció, de a kérdés az az, hogy ezt hogyan üssük nyílbe. Ebben nem értünk egyet. De minden esetre nagyon sok témát felvetettek a hozzászólók, ezeket a problémákat is kezelnünk kell az irányelvben, ezeket figyelembe fogjuk venni mindenféleképpen. Az IPCO bizottság megrendelt egy tanulmányt e tekintetben, vagyis már meg lesz ez a tanulmány, mielőtt elkezdjük a jogszabályok kidolgozását, mivel egy ilyen technikai jellegű dosszié esetében nagyon fontos, hogy meglegyen ez a saját különbejáratú tanulmányunk, hogy világossá váljanak a problémák. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is, és mindannyiunk nevében szeretném köszönetemet kifejezni a vendégeinknek, az előadóknak. Nagyon konstruktív volt ez az eszmecsere, nagy örömmel állunk a folytatás elébe. Lezárom a meghallgatást, és kérem mindenki küldje el a jegyzeteit, ezzel lezárom. Az a meghallgatást a vámügyi kihágásokkal kapcsolatos szankciók terén. Köszönöm.